Kedves kollégák, hadd javasoljam, hogy kezdjük el a munkánkat. Elég zsúfolt a programja az ülésünknek. Amíg mindenki a helyére ér, javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendet. Csak annyit jeleznék, hogy a hatos pont, vagyis Blinkevics Ute asszony jelentése az tehát az Erasmus jelentés véleményének megvitatása az ülés végére kerül, vagy nem? A la fin de l'après-midi. Tehát délutánra. Kabnach úr pedig azt kérte, hogy az aktív és egészséges időskorra vonatkozó véleményét egy másik ülésre halasszuk. ugyanis nem minden nyelvi változat áll rendelkezésre. Hogyha mindenki a helyén van már, akkor eh, az ülés megnyitásaként a közlemények között szeretnék fejet hajtani az Európai Bizottság egy nagyon jelentős tisztviselője előtt, a korábbi foglalkoztatásügyi főigazgató előtt, vagyis Richel úr elődjéről van szó az Európai Bizottságnál, Robert Verű hunyt el szeptember 26-án Robert Verhű egész pályáján az európai intézményeknél dolgozott. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy nagyon sokat tett az Európai Unió ügyéért, és mielőtt foglalkoztatási kérdésekkel kezdett volna foglalkozni az Európai Bizottságnál, Xavier Ortölű alelnöknek volt az asszisztense, és már ekkor a gazdaság és pénzügyi kérdések iránt érdeklődött, aztán gyakorlatilag egész életében ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, és az előző ciklusban az adózási és vám főigazgatóság vezetője lett, és e minőségében harcot indított a vállalkozási adó, illetve a társasági adó harmonizált alapja érdekében mi mint foglalkoztatási főigazgató ismerhettük meg, és a biztossal beszélgetve többször szóba került, hogy milyen nagyra értékelték az ő munkáját, illetve hogy mennyire sokat számított az ő hát széleskörű ismereteinek a tára, különösen eh, amikor a mandátum a kezdetén a munkanélküliség igen riasztó méreteket öltött, az Európai Szociális Alap ö, eh, jobb felhasználását javasolta a biztosnak ö, eh, több rugalmasságot, több önállóságot, hogy jobban megfeleljen az alap az európaiak elvárásainak. Úgy gondolom, hogy mindenki, aki ismerte ö, nagyra értékelte emberi méltóságát, komoly szakértő volt, nagy európér. Úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kellett emlékeznünk róla ma délután. És természetesen a szakbizottság tagjai nevében részvétemet is fogom nyilvánítani. Kérem a bizottsági munkatársakat, hogy adják át emlékező szavainkat a bizottságban is. Még egyszer emlékezhetnék rá, hogy a menetrend némileg változik a szakbizottságban, mert nagyon sűrű a munkánk. Lesz egy rendkívüli ülésünk, ami az év elején megállapodott időpontok mellé járul, még november 6-án 15-18.30-ig Harkin asszony jelentését szavazzuk meg, a globalizációs alapról, illetve Szerkász úr jelentését. November 13-án is rendkívüli ülésünk lesz. Ez egy együttes találkozó lesz a gazdasági szakbizottsággal, az Ekon szakbizottsággal, ahogy az év elején már tettük a görögországi gazdasági és szociális helyzetet tekintjük át, a trojkával tartunk eszmecserét, akik az elsőn ott voltak, azok tudják, hogy milyen fontos kérdések kerülnek itt terítékre, úgyhogy számítok a jelenlétükre. Végül pedig harmadik többlet ülés 21 órakor, november 16-án Strasbourgban lesz Bastos asszony jelentésével foglalkozunk az Európai Bizottság részvételével, illetve Richard, Richard Hőt véleményével a cégek társadalmi felelősségéről. Ennyi közleményem volt. Mint tudják, az üléseket az interneten is közvetítik. A július 5-i ülésjegyzőkönyvét kiosztották. Hogyha nincs észrevétel, akkor elfogadottnak tekintjük. Azt túl gyorsan haladtam, mert el kell fogadnunk, ugyebár a május 30-31 és a június 20-21 jegyzőkönyveket, és nem tudom, hogy miért csak most. Minden esetre, hogyha senkinek nincs észrevétele, akkor az ülés végére elfogadottnak tekintjük őket. Akkor a napirendnek megfelelően a négyes napirendi pont következik. Kompromisszumos ö, javaslat. Marian Harkin az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról készített jelentést. 238 módosítót nyújtottak be a kedves képviselőtársak és 31 kompromisszumos módosítót kell megbeszélnünk. Mint nyilván tudják, némiképpen felfüggesztettük ennek a jelentésnek a megvitatását, hiszen a mezőgazdasági szakbizottságban is folyik a vita ciklikus és rekurrens módon, de most már végre eljutottunk oda, hogy világosak a hatáskörök, illetve a menetrend és a mezőgazdasági szakbizottság decemberre akarta halasztani a témát, de mivel a tanácsban folyik a munka, a jelentéstevő asszony javaslatára kicsit gyorsabban haladnánk annak érdekében, hogy ez az alap tartósan fennmaradhasson, hiszen úgy tűnik, hogy legalábbis a tanácsban kialakulhat egy blokkoló kisebbség, amely megakadályozná ezt. Nem is mondok erről többet, hát adom a szót a jelentés készítőjének, hogy a 31 kompromisszumos módosítót ismertesse velünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mielőtt bemutatnám a kompromisszumos javaslatokat, két rövid észrevételem van. Az egyik, az agri tervezettel kapcsolatos tájékoztatásként elmondanám a kollégák számára, hogy a véleménytervezet értelmében a gazdálkodókra, a mezőgazdaságra vonatkozó utalásokat törölték, ugyanezt vezettük át a kompromisszumos javaslatokban, tehát nem említjük a mezőgazdaságot vagy a gazdákat. A második észrevételem a következő, még mindig blokkoló kisebbség van a tanácsban, nem tudunk előrelépni ebben az irányban. És ami a javasolt módosító indítványokat illeti, köszönöm az előadóknak, az árnyékelőadóknak a munkáját, sokszor egyeztettünk, és két további megbeszélést is előirányoztunk a november 6-i szavazás előtt, és van még egy kérdés, egy nagy kérdés, amit még nem oldottunk meg. Ez az egyik a szocialisták javaslata a restruktúrálással kapcsolatosan, ezzel kapcsolatosan megvan a magam véleménye, illetve megkaptam a különböző frakciók véleményét is, de nem mindenkitől. Remélem, hogy szerdára már tisztában látunk. Nagyjából ennyit mondtam volna el. Nem egy óriási fekete lyukról van szó, de ezért egy kis fekete lyuk ott tátong a jelentés közepén jelen pillanatban. Nagyon röviden még egy dolgot el szeretnék mondani, és nagyon gyors leszek, mert inkább azt szeretném meghallgatni, hogy mások mit mondanak a javaslatról nem én szeretném kifejteni a tartalmát, csak egy rövid észrevételem tehát a hatájával kapcsolatosan, az LGAA e hatájával kapcsolatosan, és ez az M kompromisszumban szerepel. Tudom, hogy vannak frakciók, amelyek azt szeretnék, hogy kibővítsük a hatályt, és most nem is a restruktúrálásról beszélek, az egy külön kérdés. Ettől eltekintve kérik ezt, de hogyha az M kompromisszumot megnézzük, ott látható, hogy a, az alap hatáját már kibővítették bizonyos mértékben az eddigi módosítók, de nagyjából meg maradtunk a bizottság által kiadott vagy kialakított paraméterek keretében. A C kompromisszumnak az a célja, hogy minden munkást vissza, minden munkavállalót visszavezessenek a munkaerőpiacra, ami pedig a társfinanszírozási arányokat illeti, a bizottsági javaslatot módosítottuk amit mindjárt említeni fogok, az arra vonatkozik, hogy 70%-ot kértünk az olyan régiókban, illetve olyan tagállamokban, amelyek hozzáférnek a kohéziós alapokhoz. A konvergenciás, a konvergens régióknál más a helyzet, hiszen egy más magasabb társfinanszírozási arány az Egyesült Királyságban, Németországban is érvényesülne ezekben a helyzetekben, ez nem helyén való véleményünk szerint. Az előadók között van egy olyan egyetértés, hogy a közepes szintű társfinanszírozási arányt alkalmaznánk a kohéziós alapokból részesülő országok esetében. Az eh, S, kompromisszummal kapcsolatosan, az úgynevezett subsistence fogalommal kapcsolatosan, az EGAA-val kapcsolatos kérelmek eh, a munkavállalók számára eh, az életfenntartásra szükséges ellátást kérik, tehát ők gazdasági nehézségekkel pénzügyi nehézségekkel néznek szembe, és ezzel kapcsolatosan is szeretném meghallgatni a kollégák véleményét. A T kompromisszum, itt is szeretném eh, az eh, úgynevezett employee takeover eh, témával kapcsolatosan kikérni a véleményüket, és azt is szeretném megtudni, hogy a határidőkkel kapcsolatosan hogyan gondolkodnak a kollégák. Ennyit szerettem volna elmondani, és szeretném meghallgatni az árnyékelőadókat, és természetesen a kollégák véleményét is köszönöm. Hát Bauer Edith, <laughs> És aztán Frederik Deden. Köszönöm szépen. Nagyon komoly munkát végzett Marian ezzel a témával. Ezzel együtt van néhány nyitott kérdés még számunkra a téma kapcsán, főleg ami a restrukturációt illeti. Sok szó volt korábban erről. Most úgy érzem, hogy nem eléggé látható helyre került, és nem elég világos módon fogalmazódik meg. A viszonya az Európai Szociális Alaphoz, és kicsit az a benyomásom, hogy jobban oda kéne figyelnünk erre a témára. Nem tudom, hogy lehetséges ez. Ami az ezt kompromisszum érdemi részét illeti. Sokszor tapasztaltuk már, hogy egyes igények esetén. was really, really put on a quite high level. In spite of... Egyes kérések túl magas összegre irányultak. A globalizációs alapban ez csak kiegészítés a nemzeti uh, subsistence juttatásokhoz, és szerintem itt le kéne szögezni, hogy a globali, globális alkalmazkodási alap kapcsán mi csak kiegészítő jelleggel gondolkodunk erről, és a nemzeti hatóságok, rendszerek szerepét kell hangsúlyozni. Aztán van még egy kérdésem, ez nyílt kérdés, nem volt időm még részletesen elolvasni az anyagot, de úgy tűnik, hogy a gazdálkodókra vonatkozó kitételt most törölnék, de nem értem, hogy a G kompromisszumban akkor miért van benne mégis a közös agrárpolitika? Tehát eh, a többi kompromisszum szerintem rendben van, de a G-vel kapcsolatban, meg az A-val kapcsolatban ez a megjegyzésem. Az A-ban például azt szeretném, hogy az hangzik el, hogy ez EGF nem válságkezelő eszköz, nem a válság megoldására irányuló eszköz, és örülök annak, hogy ott van mindenhol a váratlan válsághelyzetekről van szó, de az R kompromisszumból ez a jelző kimaradt. Tehát az R kompromisszumba is legyen szíves bevenni a szerző, ha lehetséges, a rendkívüli jelzőt a válságos helyzet elé. Merci, Frédéric. Köszönöm, Frederick Darden és Jean Lambert. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az előadónak a különböző megbeszélésekért, illetve a kompromisszumos javaslatokért amelyek nagyjából egészében eleget tesznek a kívánságunknak, hogy csökkenjen a határidő, hogy bővítsük ki az érintett munkavállalók körét, akikre vonatkozhat a kiigazítási alap, illetve akik jogosultak a a támogatásra, aztán az eredmény, centrikusság erősítése, mindezeknek a kívánalmaknak eleget tesznek a kompromisszumok, de van néhány konkrét kérdés még, néhány konkrét kérdés. A gazdasági fellendüléssel kapcsolatban, illetve a munka erők újra beilleszkedésével kapcsolatban felvetődik, hogy a munkadók támogatása hogyan alakul, hiszen ez szükséges lehet. Az ESZ kompromisszum kapcsán, amivel kapcsolatban itt a subsistence paymenttel kapcsolatban, a véleményünket kéri, nyilvánvaló, hogy ez kiegészítő jellegű lehet csak más intézkedések mellett, és hasznos lehet bizonyos esetekben. Nyilván a munkavállaló számára ennek a lehetőségnek az eltörlése hátrányos lenne. Na most, ami válságkritériumokat illeti, és erről sok szó esett az előkészítő megállapodásokon. Nos, fontos, hogy fennmaradjon a széles körű felhasználás lehetősége a válság vonatkozásában is, hiszen a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy egy sor tagállam alkalmazta a válságkritériumot, annak ellenére, hogy ellenezték annak a bevezetését úgyhogy mindenképpen érdemes lenne fenntartani. Most a specificitás ö, fenntartása, eltörlése, a gazdák támogatása. Úgy gondolom, hogy szinkronban vagyunk, szinkronban vagyunk most az Agriszakbizottsággal is, és maradjunk ennél a vonalnál. Aztán, amikor a vitatott témákat említi, módosításokkal újabb témákat szerettünk volna bevezetni, így a szerkezetváltás alatt álló szektorok tematikáját. Úgy gondolom, hogy ez fontos, és érdemes ezen közösen elgondolkodnunk, hiszen vitathatatlanul európai szinten látunk olyan szektorokat, amelyek szerkezetátalakításon esnek át, és egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy bizonyos szektorokból egyre több kérés, igénylés érkezik. Érdemes lenne felgyorsítani a az eljárás, vagy elébe menni a dolgoknak, illetve specifikus módozatokat kialakítani a szerkezet átalakítás alatt álló szektorok számára, hogy az ezekben dolgozó munkavállalók segítséget kapjanak. Nyilván kiegészítő jellegű lenne ez, az Alessandro Szerkász kollega által a szerkezetváltásról készített jelentéshez képest, nagyon fontos, hogy a közös gondolkodást folytassuk, fenntartsuk, ugyanis biztos, hogy hasznos, és mindenképpen a lehető legtöbb tartalommal kell ezt az alapot megtölteni. A tárgyalásra ambiciózus tervel menjünk, és próbáljunk próbáljuk meggyőzni a partnereket az ambíciók révén, illetve az eredetisége révén a tervünknek, illetve azokat az országokat keressük meg, amelyek a leginkább érdekeltek talán ennek az alapnak a tartós fenntartásában. Köszönöm. Lambert asszony. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Connellison kolléga az árnyék előadó nevében beszélek, ő nem tudott eljönni most, úgyhogy nem biztos, hogy minden kérdésre tudok uh, válaszolni, amelyeket Marian felten, feltett, de Maria köszöni a jó együttműködést ezzel a témakörrel kapcsolatosan. Hákin asszonynal van még néhány kérdéskör, ahol szeretnénk a megfogalmazást egy kicsit pontosítani, például az elkompromisszumban, amely a százas módosítóból készült, és pontosan arról szól, hogy melyik ágazatban mennyire tudunk előre tekinteni a nyújtott képzések tekintetében. Úgy gondolom már majdnem megszületett a tökéletes megfogalmazás, de aztán volt még egy kérdés az S kompromisszummal kapcsolatban, ez is a juttatásokról szól, és egyetértek nagy részt azzal, ami elhangzott, azzal kapcsolatosan, hogy ez nem helyettesítő, hanem kiegészítő támogatás, egy olyan jutatás, ami a képzésekhez kapcsolódik, vagy az egyéb alapjutatáshoz. Ez korábban is fontos volt számunkra, hogy ez nem helyettesíti a tagállam saját felelősségét, illetve nem lép annak helyébe, és hogyan fogalmazzak udvariasan, egyetértünk azokkal a pozitív észrevételekkel, amelyek a mezőgazdaság kezelésével kapcsolatos, vagyis hogy a munkavállalókat egyelő elbírálásban részesítsük, ami pedig a T kompromisszumot illeti a munkavállalók átvételével kapcsolatosan. Szeretnénk megtudni, hogy ez hogyan illeszkedik ehhez az intézkedéshez, Erről majd egyezhetünk az előadóval, ezzel kapcsolatosan is felvetett néhány kérdést, aztán a hatályjal összefüggésben is vetett fel kérdéseket, itt úgy gondoljuk, hogy jó irányba haladunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, kérje más a szót. Amennyiben nem, akkor az Európai Bizottságnak adom meg. adott esetben az egész szövegről is beszélhetnének, illetve reagálhatnának Bauer asszony aggodalmára, mi szerint a kiigazítási alap által finanszírozott szolgáltatások a meglévő tagállami jog, ö, jogszabályok alapján nyújtott támogatások keretében, vagy azon kívül ö, kerülnek oda ítélésre. Ez mindenképpen ö, fontos lenne. Vázquez úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, és mindenkinek köszönöm az elvégzett munkát. Ez egy nagyon fontos kérdéskör mielőtt erről az konkrét aspektusról beszélnék, reagálnék az előadó asszonynak a felvetésére, a 8-as cikknél a határidő csökkenne, nem tudok ugye végleges reagálással szolgálni a bizottság részéről, de érdemi komoly nehézséget nem látok abban az értelemben, hogy elfogadható számunkra ez a felvetés, hiszen mi is azt szeretnénk, ha minél gyorsabb lenne az eljárás. Az elnök asszony kérdésére reagálva mindazok a szolgáltatások, amelyeket a kiigazítás alap kofinanszíroz vagy társfinanszíroz, a, a nemzeti jog szerinti kötelezettségeken felül járnak. Hmm, e szolgáltatások nagy részét a cégeknek kell a jogszabályok szerint finanszírozni tehát mindazok a munkavállalóknak szóló támogatások, és itt nem csak a társfinanszírozásról beszélek, hanem általában a rendeletben szereplő kötelezettségekről, ezek mindig ö, járulékos jellegűek, a nemzeti ö, kötelezettség mellé járulnak, és a subsistence-re is ez vonatkozik, ö, hogy például a munkavállalók képzésben részesülnek, stb az indokolja ezt, hogy a kiigazítási alap mindig a nemzeti, illetve egyezményes kötelezettségeken kívül jár. Köszönöm szépen. Harkin asszony, tessék. Thank you to the colleagues. Köszönöm szépen, és a kollégáknak is köszönöm. Először is Power Editnek és másoknak is, akik a subsistence kérdeztek rá. Az utóbbi idők kérelmeiben a kiegészítő ö, részre vonatkozóan a tagállami elképzelések túlzóak voltak. 16 euró per óra összegben gondolkodtak. Az árnyék előadókkal szerintem meg fogunk tudni egyezni arról, hogy egy kis kiegészítést tegyünk itt de szerintem egyes tagállami követelések túlzóak, és nem járulnak hozzá az alap által képviselt alapcélok teljesítéséhez. Ami a G kompromisszumot illeti elnök hogy Igen, valóban itt ki kell törölni ezt a részt. Jó a meglátás. Beírom a unexpected, a váratlan jelzőt is. Dryden úr is ugyanezt a kérdést hozta föl, és az egyes ágazatok, amelyek éppen átalakulóban vannak kapcsán, azt mondanám, hogy most ezt nem a mezőgazdasági vállalkozóknak csináljuk, mert ez egy külön átalakulás típus, és csak sejtjük a jövő változásait, a szakszervezeti megállapodások eredményét, tehát ezt most egyelőre nem írnám bele, de ö, leülhetünk még egyszer, és megnézhetjük, hogy találunk-e közös nevezőt ebben a témában. Nyilván a bizottsággal is érdemes lenne egyeztetni, bár eddig is tettük ezt. Ugye az eredeti bizottsági javaslat tervezetében is már ott volt ez a kitétel. Nem tudom, hogy azóta ö, változott a helyzet, tudunk-e változtatni rajta. Lambert asszonynak is köszönöm, hogy megszólalt, és felvetette ő is ugyanezt a témát. A cégek átvétele fúziója esetén nyilván meg kell gondolni, hogy ezt hogy lehet a kiegészítési alappal összhangba hozni. A G cikk rendelkezik erről. Megvizsgáljuk. Azt hiszem nincs több mondani volom, ha csak az nem, hogy még nagyon sok munka áll előttünk. Egyelőre még csak apró eredményeket értünk el, de a kollégáknak mondom, hogy ha a munkások számára vonatkozó javaslatokat, konkrét javaslatokat akarnak benyújtani, ezeket nem tudom kezelni, mert ez egy ö, olyan általános szabályozás, amely kiterjed a kis munkaerőpiacokra is, e, és kis piacokon automatikus mechanizmussal lehet e, a globalizációs alapot aktiválni, mobilizálni. E, ennyit erről, köszönöm. Köszönöm. de hát hallhatták, hogy mondtam, hogy majd elmagyarázom, hogy miért nem értek egyet. Nos, a küszöböket nem azért vezették be, hogy szóval egyetértek önnel, hogy a két mechanizmus közül az egyik az egész kicsi struktúrákra vonatkozna. Az volt a feltételezés, hogy a munkavállalók újra beilleszkedése érdekében csökkenteni kell a küszöböt, tehát nem sok 500 fős szövetkezetet ismerek, tehát ebben a hipotézisben gondolkodva kellene csökkenteni a küszöböt az alkalmazkodási alapra való jogosultság tekintetében, de most csak magyarázom, hogy mire vonatkozott volna ez a módosító, esetleg nézzék meg az árnyékelő adóval, hogy mit lehet vele tenni. Hogyha nem megy, akkor majd holnap az kompromisszumairól szavazunk. A szövegről november 6-án kerül sor a szavazásra, úgyhogy a kiigazításokra még van lehetőség. Ezzel áttérünk az ötös napi rendi pontra, és itt megadom a szót Thomas Handel úrnak, a kompromisszumos módosítók megvitatására. 80 módosítót nyújtottak be összesen, a koncesziós szerződések odaítélésével kapcsolatban. Az IMCO szakbizottság részére készül ez a vélemény, az előadója szó. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha mindenki tud már figyelni, akkor én is elkezdem a mondókámat. Múlt hét előtti héten foglalkoztunk ezzel a kérdéssel itt a bizottságban először, és ezután nagyon gyorsan, hatékonyan az árnyék előadókkal tovább léptünk, és a hasonló módosítókat összevontuk. Köszönöm az árnyék előadó kompromisszumkészségét, hogy ilyen rövid távon és hatékonyan hajlandók voltak együtt működni velem. Nyolc kompromisszumos módosítót alkottott öt frakció közösen, úgyhogy sikeres volt az eljárás, legalábbis a kompromisszumok tekintetében. Jó, és közös irányba haladunk. Második megjegyzésem. A holnap megszavazandó módosítás az az általános visszautasítása ennek a javaslatnak, a koncesziókra vonatkozó irányelv javaslatnak sok német, de más országbeli kolléga is nagyon hevesen ö, nyilvánult meg, és mondta, hogy egyáltalán szerintük nem is szükséges ilyen irányelv, hiszen ha szubsidiaritás van, akkor ezt az egyes tagállamok úgyis majd magukénak fogják vallani. Ha holnap a bizottsági többség nem utasítja el a javaslatot, akkor leszünk kénytelenek annak érdemi részével foglalkozni. Egyelőre jobb lenne, ha elutasítanánk. Ezért a Ronzuli és az általam benyújtott módosítók azon körével foglalkoznék, amelyek ekkor is érvényesek. Sajnálom, hogy egyes módosítókat nem lehetett már befogadni, és sajnálom, hogy nem volt alkalmunk én magam is benyújtottam olyan módosítót, amiről kiderült, hogy én nem nyújthatom be, túlléptem kompetenciájamat, és ezt be kell látnom, elnézést kérek ezért. Ami a kompromisszumokat illeti, nem fogok a részletekbe menni, főleg a munka jog tarifális megállapodások kérdésére vonatkoznak a fenntarthatóságra, a szociális kritériumokra. Ezek a módosítók, és örülök, hogyha illetve hát meg is egyeztünk ezekben a szociális kritériumokban, ezeknek a katalógusában nagyjából. Ezt kérem, hogy holnap szavazzák meg a kollégák. Két módosítót kiemelnék, ebből a körből. Ezek nem a koncesziókra vonatkoznak általában, hanem részletekre, a 13-as, már a féle módosító például. Ha a bizottság jogosan már a koncesziók odaítése kapcsán ö, kénytelen kivételeket tenni a definíciók alól, ugye a szociális és egészségi fogalmak kapcsán, akkor azt hiszem a mi bizottságunknak nincs kompetenciája arra, hogy ezeket beírja újra a szövegbe, és egy európai szintű közös definíció megalkotását ösztönözze, ennek nem sok értelmét látjuk. Szerintem a 13-ast, ha a szerző ezt belátja, vissza kéne vonni. Mert még baloldaliként is itt egyet kell értsek a bizottsági javaslat ezen részével. Ha a kolléga nem vonja vissza holnapig, akkor leszavazását javaslom a módosítónak. Estrella 48-as módosítóval hasonló a gond. A gazdaságilag legjobb ajánlat tételről ismerjük ugye a régi vitát, hogy a legolcsóbb vagy a legminőségibb és leghatékonyabb megvalósítást kell preferálni. Én a gazdaságilag leghatékonyabbat tartom jónak, de ez még nem jelenti azt, és nem szabad ezt úgy félreérteni, hogy az árnak ne lenne szerepe. Szó sincs erről. Csak azt nem szabad megengedni szerintem, hogy a minőségi követelményeket leszállítsák csak az ár verseny miatt. Ha a minőségi követelményeket sikerül megállapítatni és betartatni, akkor van értelme az ár vitának, tehát a sorrendiségre hívnám fel a, a figyelmet. A 48-asról majd ezt a kollégával még megpróbálok egyeztetni. Nekem ebben a megfogalmazásban még így nem tetszik. Sajnálom, hogy ezt csak most tudom elmondani, mert sok újraolvasás után most tűnt föl ez nekem, Amennyiben tehát a bizottságunk mégsem úgy döntene, hogy általánosságban elutasítjuk a bizottsági javaslatot, akkor az árnyék előadókkal a már eddig befektetett munkát és a titkárság által befektetett munkát tovább tudjuk gyümölcsöztetni a folytatásban. Merci beaucoup, Monsieur Serka. Köszönöm szépen, Szerkász úr, és utána pedig Thomas Mann úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azért kértem a szót, mert Esztrele asszony, a frakciónk felelőse, közlekedési problémák miatt nem tudott eljönni, úgyhogy én fogom elmondani, amit ő mondott volna, és azzal kezdeném, hogy a szocialista frakció nem fogja megszavazni azt a módosítót, ami a bizottságra vonatkozik, meg kell próbálni integrálni, egy jó jövőképet kialakítani, saját nézőpontunk szerint feljavítani az Európai Bizottság javaslatát. Aztán Esztrele asszony azt is elmondta, hogy az előadóval, jelentés készítőjével nagyon jól együtt lehetett működni, nyitott együttműködés um, keretében um, szociális aspektusait szeretnénk ugye ezeknek a koncesziós szerződéseknek uh, javítani. Általános megállapodás uh, körvonalazódik. Nyilvánvaló, hogy nem minden szerződés, minden koncesziós szerződés ugyanolyan a piacon, nagy értékkel kell foglalkozni, és nem a nagy árral. nem a piaci ár a lényeg számunkra, a szocialisták számára, hanem a tartalommal rejlő érték. Nagyon fontos az átláthatóság a koncesziós szerződések esetében másfelől egyfajta önállóságot a hatóságoknak is kell hagyni a tagállamokban. Hadd határozzák meg ők, hogy milyen szolgáltatásokat lehet koncesszióba adni. Tehát a közhatóságoknak bizonyos függetlensége kell, hogy érvényesüljön, aztán a foglalkoztatás kell, hogy segítsék ezek a szerződések nem csak a kereskedelmi érdekekről lehet szó, hanem az emberek érdekeit is figyelembe kell venni. Végül pedig a fenntarthatóság, a színvonal és az ár mind-mind figyelembe vendő helyes erőfeszítések történtek. Számunkra ezek a kompromisszumok fontosak és bízunk benne, hogy minden kollega meg fogja őket szavazni. Nem kell extravagáns módosítókat benyújtani annak érdekében, hogy a kompromisszumos módosítókat hát kicsináljuk. Köszönöm, köszönöm szépen, most pedig Thomas Mann úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A másik Tomasztól kérdezem. Ma sok ö, dicséretet ö, kap hallottunk Szerkesz kollégától. Én ugye nem vagyok árnyék előadó, de ö, úgy látom, hogy a kompromisszum készség valamennyiünket jellemez, és ezt őrizzük is meg. Hogy visszavonjuk ezt a javaslatot, vagy vonattassuk-e, gondoljunk csak ö, meg az eljárást. Mi történik így vagy úgy? Ö, és közben foglalkozunk a tartalmakkal. Ne legyen általános elutasítás szerintem, hanem próbáljuk meg a, a foglalkoztatási bizottság véleményét annyira kidomborítani, amennyire csak lehet, hogy mit akarunk a lehető legvilágosabban megfogalmazni. Tehát akkor is fogalma, foglalkozzunk a tartalmakkal, ha esetleg akár a plenáris majd elutasítja az egész javaslatot, de most még mi ebből induljunk ki. Nagyon fontos, hogy az egyes régiókban és helyi szinten a szubszidiaritás elvét alkalmazzuk, de azért, mert a szubszidiaritásra hivatkozva valaki esetleg panaszt tehetne, azért ezt nem szabad teljesen visszavonni, mert ez egy alapvető gondolat. Németországban, ha kiírásokról van szó, akkor mindig azt mondják, hogy a legmegfelelőbb ajánlatot kell elfogadni. A megfelelő az korán sem jelenti, németül legalábbis, a legolcsóbbat. Lehet drágább, de legyen nagyszerű, és legyen garanciákat vállaló a vállalkozó, aki az ajánlatot adja, és ne legyen például egy olyan cég, amely könnyen tönkre mehet. Még hogyha olcsó is, vagy jó is. Tehát nagyon sok szempontra kell figyelemmel lenni. A günstig, a megfelelő német szó kifejezésére ezt mind tartalmazza, minden értéket, minden minőségi, fenntarthatósági ár és garancia szempontot. Valahogy ezt kéne a belső piaci bizottságnak is megüzennünk. És szerintem van jó esélyünk. A 48-as kapcsán. Estrella azt mondja, mert később jön, szerintem érdemesebb erről vele beszélni, de szerintem is vissza kéne vonni. Ö, végül pedig ö, lehet, hogy a kolléga úr ö, ö, ö, nagy lelkesedésében túllőtt a célon, de most már betartjuk a szabályokat, bár ilyen lelkes vívői lennének a témáknak más bizottságokban is, szerintem jó irányba halad az előadó, és holnap is majd megfelelő kompromisszumra jutunk. Euh, Kérjem más a szót? Nem? Akkor megadom a szót az Európai Bizottságnak, hogyha szólni kíván, de talán előtte még egy pár szóban az elfogadhatóságról figyelmesen meg kell vizsgálnom a kérdést. Általánosságban én nagyon megbízom a titkárságban, ők teszik ugye a javaslatokat azzal kapcsolatban, hogy milyen módosító elfogadható, és melyik nem. De hadd mondjam el az előadónak, hogy amikor meghúzunk egy zsinort, akkor egy csomó minden megmozdul. Minden aspektust figyelembe kell venni, hogyha jól együtt akarunk működni a többi szakbizottsággal, akkor oda kell figyelni arra, hogy korrektek legyünk, és tényleg olyan területeken szerepeljünk, ahol lehet hasznos kontribúciónk. egy téma megvitatásának eljárásával kapcsolatos kérdések nyilvánvalóan az illetékes szakbizottságra tartoznak. és ezért nem fogadtak el egy csomó módosítót, 80-ból 19 módosító járt így egyébként. Skikovka asszony a MÁRT főigazgatóságtól. Köszönöm szépen, elnök asszony, egy általános észrevételem lenne, és kettő konkrétan a javasolt módosításokkal kapcsolatosan. Először is szeretném elismételni, hogy ez az, inté- ez az irányelv az, a koncesszióba adott közmunkákra vonatkozik, és így a közbeszerzési jogszabályok közé tartozik. Ez azt is jelenti, hogy olyan szabályokat fogalmaz meg ez az irányelv, illetve olyanokon alapul, amelyek már most is alkalmazandóak, tehát ezeket a szabályokat és alapelveket be kell tartani, ez kétségtelen. Ez az irányelv csak pontosítja ezeket az előírásokat, hogy a hatóságok és a pályázók világosabb szabályok alapján tudjanak dolgozni. Az irányelvnek nem az a célja egyáltalán, hogy meg változtassa a koncesziókat, illetve hogy megszabja, megkösse a hatóságok kezét. Az előadó nagyon világosan megfogalmazta, az első cikk teljesen szabad kezet ad a hatóságoknak a közbeszerzésekre nézve, illetve a közszolgáltatások megszervezésére nézve. Két csoportba osztanám az módosítókat, az egyik az hatállyal és az esetleges kizárásokkal vonat, foglalkozik, a másik csoport pedig a kizárási kritériumokkal. Ami a hatályt illeti, a közbeszerzések logikáját követjük, ezért a hatály ugyanaz, mint a közbeszerzési irányelvben az állami szektorra vonatkozóla. Ez egyébként a nemzeti szabályoknak a többségében szerepel, csak a státuszkor tartotta meg a bizottság, nem, nem egészítettük ki semmivel. Hangsúlyoznám, hogy a legtöbb szolgáltatás esetében a bíróság már döntött, olyan ágazatokkal kapcsolatosan is, amelyekre sok módosító vonatkozik, több módosító is vonatkozik, a, az víz és a szennyvíz ágazatra gondolok. Világosan leszögezte a bíróság, hogy ezek is közbeszerzési területre tartoznak, és ezekre is vonatkozik a közbeszerzési jogszabályok halmaza, ezért a bizottság nem nagyon tudja elképzelni, hogy az irányelv hatájából több kizárást is alkalmazzunk, de a szociális szolgáltatásokra nézve egy külön szabályrendszert készítünk, hiszen ezek speciális szolgáltatások végül, és nem utolsó sorban, ami az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokat illeti, és a bíróság döntését követtük. Többször kimondta az, a bíróság, hogy az irányelv vonatkozik ezekre a szolgáltatásokra is, ami pedig a szociális vonatkozásokat illeti. Az irányelv már most is figyelembe veszi a szociális irányelvek figyelembevételének lehetőségét, a, nyilván a szerződés tartalmától függően, és ezt tovább lehet pontosítani, az alapelv továbbra is az, hogy a szerződés témakörébe vágjon ez, és erre vonatkoznak másodlagos jogszabályforrások is, az olyan módosítók, amelyek a, ebből az irányelvből indulnak ki, ezeket figyelembe kell venni, illetve a munkavállalók kiküldésével kapcsolatosan is, vagyis továbbra is figyelembe lehet venni a szociális kritériumokat, de alapelvként az irányelv továbbra is úgy jár el, ahogy az eddigiekben. Ah, Köszönöm. Szerkász úr, lelkiismeretfordalása van? Igen, csak azért szólok, elnök asszony, mert most tájékoztattak, hogy a 48-as eszre asszony módosításra is utaltak. La base value ahogyan ma angolul mondják, az alapérték, ez a fenntarthatóságot és a minőséget is magába foglalja. Ez lehet, hogy egy fordítási probléma, az angol verzióra kellene visszatérni, mert szerintem az a helyes. Köszönöm. donc euh, la langue de référence en matière euh, de droit social. Akkor szociális jogban ez lesz a referencia nyelv kérje más a szót, vagy visszaadhatom azt az előadónak. Tessék akkor. Végül pedig, ugye a 48-asnak az angol változata van előttem, és valóban nagy különbség van a német és az angol megfogalmazás között. Ha az angol szöveg értelmében járunk el, akkor semmi gond nincsen a 48-assal ott best value-ról van szó, és nem az ár viszony összehasonlításról, tehát akkor így oka, oka fogyott, amit mondtam. Thomas Mann kollégának szerintem ez megoldható, még holnapig is lerendezzük ezt, hogy ne kelljen fölösleges kompromisszumok belemennünk. Thomasnak egy mondat az általános visszautasítással kapcsolatban. Több frakcióban vannak kollégák, akik ragaszkodnának ahhoz, hogy ezt visszautasítsuk, és meg is tudják indikolni azt, hogy miért nincs szükség ilyen irányelvre. Meglátjuk holnap majd, hogy mi az arány, gondolom szavazni fogunk. Szerintem előre kéne szavazni magunkban, hogy elutasítjuk-e vagy sem. Ha általános elutasítás lenne a döntés, akkor is van egy gondolati kockázat, mert akkor is, és ebben egyetértek veled, ki kell domborítanunk, hogy hol engedhető meg a koncesszió, és függetlenül most a, az igazságszolgáltatási rendszerektől, még hogyha elutasítjuk a szöveget, akkor is. Ezt majd holnap a bizottsági plenárison döntsük el. Az én szándékom elsősorban az, hogy ha a többség ö, akar tovább dolgozni a szöveggel, akkor viszont ki kell alakítanunk a számukra legfontosabb ö, ö, útmutatásokat, elveket, ö, kompromisszum mm, minimumokat. Köszönöm. Euh, du... Hát ez a bája a kompromisszumnak. Erről a tervezetről holnap szavazunk, ami lehetővé teszi az IMCO szakbizottság számára, hogy figyelembe vegye decemberben a mi véleményünket. Ezzel eljutunk a hetes napirendi ponthoz, mert Blinkevics asszony az ülés végén csatlakozik hozzánk, és megadom a szót Jean Lambert kollégának, a kompromisszumos módosítók megbeszélésére, mégpedig a jogok és polgárság program létrehozása 2014-20-as időszakra vonatkozásában. Ezt a véleményt egyébként a Szabadságjogi Szakbizottság részére készítjük, a LIBE Szakbizottság részére, ahol kolléganőnk Gönc Kinga az életékes, úgyhogy gondolom, hogy ezúttal jó együttműködés fog kialakulni a két szakbizottság között. Lambert asszony, tessék! Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony! Igen, példamutató ez az együttműködés a különböző szakbizottságok között, a LIBE és a Foglalkoztatási Bizottság között. Úgy gondolom, nagyon jól működik ez. Volt már egy árnyék előadói megbeszélés is a LIBE árnyék előadóival, hogy megvizsgáljuk az esetleges kompromisszumos módosítókat, amelyeket ők készítenek, és nyilván még több módosító indítvány lesz a dosszéval kapcsolatosan. Több kérdés felmerült, ezekben már körvonalazódik a megoldás. Remélhetőleg ez a fajta együttműködés a jövőben is jellemző lesz. Ami pedig ezt a véleményt illeti Három bizottság foglalkozik a véleménnyel, és éppen ezért a szavazólistán a kollégák látni fogják, hogy a 42-es, 43-as és a 44-es módosítók esetében ezeket elfogadhatatlannak jeleztük a mi szavazólistánkon, és ez kapcsolódik a preambulum bekezdésekhez, a felelősség megosztás a bizottságok között, ez itt a fő kérdés. Ez nem azt jelenti, hogy a, a fem vagy a LIBE kezdte volna tárgyalni ezt a kérdést, csak egyszerűen egy másik szakbizottság foglalkozik vele. Ami a szavazólistát illeti, még egy dolgot szerettem volna elmondani 46-os módosítóval kapcsolatban, negyedik cikk egy C bekezdés összefüggésében. Ez a hatályhoz is kapcsolódik, ennek az alapnak a hatályához a fogyasztói jogokkal foglalkozik ez, és a fogyasztóvédelemmel. Vita zajlott ebben a szakbizottságban is, és a LIBE bizottságban és az Európai Bizottság részvételével, hogy valóban itt kell -e szabályozni ezt a kérdéskört úgy tűnik, hogy bizonyos tényezők, amelyek kapcsolódnak a fogyasztói jogokhoz, ezeknek is meg kell maradniuk ebben a dosszéban, hiszen nem tudjuk ezeket máshol szabályozni, vagy pedig egy az egyben át kell vinni őket egy másik programba. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a szavazólistán Ez az egyetlen olyan jelzés, hogy ellenszavazatot javasolnék, hogy összhangban legyünk a többi véleményünkkel, de ez tehát a fő ok, hogy felmerült ez a kérdés, hogy az, a teljes témakört ne vigyük át egy másik szövegbe, ami a kompromisszumos módosítókat illeti, ezekből hét darab van. Az öt frakció mindegyike részt vett ebben a munkában. Nagyon hálás vagyok azoknak a kollégáknak, akik készségesen részt vettek a szövegezésben, annak a finom hangolásában. A B kompromisszum az ötödik cikkre vonatkozik, az E kompromisszum pedig a 4-1-B-re. Itt több kérdés is felmerült, ahol leszerettük volna szögezni, hogy a diszkrimináció elfogadhatatlan. Ez a szerződésben és a kartában is megfogalmazódik, ezért a módosítókban a karta szóhasználatát, a such as, nem pedig az in particular szóhasználatot szerettük volna alkalmazni, ami egyébként megfelel annak a jogszabályszövegnek, ami már hatályban van. Aztán volt az egyenlő elbánással kapcsolatos kérdés, az Európai Unión belül mozgó helyett változható munkavállalók esetében a tízes preambulum bekezdésben az E cikkben a 4.1b-vel kapcsolatosan van egy megállapítás. Úgy gondoljuk, hogy ez a megfogalmazás most már nagyon világos, és nem hagy kétségeket azzal kapcsolatosan, hogy a többi dossziéval kapcsolatos tárgyalásoknak mi lesz a kimenetele. Itt a nemzetiségi alapon történő megkülönböztetésről beszél, illetve munkaerőpiaci diszkriminációról, de ez nem a szolgáltatásokhoz kapcsolódik, nem szabad ezt a két területet összezavarni, és nem szabad a munkavállaló kiküldésével ezt összemosni, hiszen itt egyéni jogokról van szó. A C preambulum bekezdéssel kapcsolatosan tudom, hogy nem mindig így járunk el ebben a bizottságban. Lesz egy kiegészítő szavazás még emellett a kompromisszum mellett. Ez pedig arra vonatkozik, hogy egy diszkrimináció ellenes szabályozásnak a másik területét határoznánk meg. Itt a frakciók között még nem sikerült közös álláspontot kialakítani, tehát külön fogunk erről szavazni, hogy feltárjuk, hogy a többség eh, melyik álláspont mellett van. Nagyrészt már eh, a kompromisszum egy közös álláspontot tükröz, eh, de még van egy olyan 6-10 módosító amelyeket talán sokan időpocsékolásnak tartanak, hiszen a lényegről már eh, megegyeztünk. A 24-es módosító a nemi identitást egy kiegészítésként kezeli. Ennyit szerettem volna elmondani magyarázatként. És még egyszer ismételném, hogy nagyon hálás vagyok a kollégáknak az együttműködésért, kiváló volt az együttműködés, és most már nagyon világosan eh, fogalmaz a vélemény, és a FEM bizottságnak és a LIBE bizottságnak az észrevételei is szerepelnek ebben, kiegyensúlyozva a tanács álláspontjával. Köszönöm. Köszönöm szépen Birgit Szipel asszony, és utána pedig Harkin asszony. Tessék. A faz... Köszönöm elnök asszony. Az előző ülésünkön már egy párszor felszólaltam ebben a témában, úgyhogy most tényleg röviden Köszönöm meg a munkát a kollégáknak, és valamennyi frakciónak a kompromisszumkészséget. Főleg a munkavállalók jogaival kapcsolatos belső piaci kitételeket illetően. Elmondanám ugyanakkor, hogy az E kompromisszummal én magam nem vagyok igazán teljesen kibékülve, még mindig többféleképpen érthető. Szerintem az eredeti megfogalmazás, amely szerint a tagállamoknak joga van az esélyegyenlőség önálló garantálására, illetve hogy neki kell lesz garantálni, sokkal konkrétabb és világosabb megfogalmazás, mint az, hogy nemzetiség és egyéb okok alapján való diszkriminációt meg kell szüntetniük. Szerintem a tagállamoknak nem kéne megkönnyíteni a dolgukat, világosabb a feladat megfogalmazás az eredeti szövegezésben, de hát elfogadtok a kompromisszumot is, végül is mindannyian ugyanazt gondoljuk, vagyis az, hogy a munkavállalóknak független attól, hogy hol dolgoznak, ugyanolyan elbíráláshoz van joguk. Tehát a kompromisszummal volt ugyan némi bajom, de végül is én is elfogadtam. Harkin asszony. Köszönöm szépen. És köszönöm Jeannek a hatékony, rugalmas vitelt, mindig nagyon meggyőző, és most is amit mond. A kompromisszumokkal én is egyetértek, kiegyensúlyozottak, ugyanakkor erősek, a diszkrimináció ellen egyértelműen szólnak a Lisszaboni szerződéssel, az alapjogi kártával, és összhangban vannak. Úgyhogy ennek örülök. És a C említett C kompromisszum a kiküldött dolgozókról is jó. A 24-est mi támogattuk volna, de belátjuk a, a szövegtől való különválasztását, a igényét. Köszönöm én is az együttműködést. Euh, Köszönöm az Európai Bizottság részéről. Pipi asszony, kíván szólni? Igen, jó napot kívánok, köszönöm szépen a mi részünkről is. Néhány általános észrevétel lenne csak lehet, hogy a megfogalmazásnál némi finom hangolásra szükség lesz annak érdekében, hogy a rendelet hatája a jelentés eh, és a jogalap keretei között maradjon, és lehet, hogy némi finom hangolásra szükség lesz abból a szempontból is, hogy más programokkal ne legyen átfedés, így a C eh, programmal. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, hogyha nincs Más észrevétel, akkor Lambert asszonynak adom vissza a szót. Igen, nagyon röviden szeretnék csak köszönetet mondani a kollégáknak, nagyon rugalmasak voltak, és a finom hangolási témákkal kapcsolatban, amit a bizottság felvetett, úgy gondolom, hogy ez a finom hangolás majd a Libe bizottságban és a további tárgyalások során e, fog megvalósulni. A foglalkoztatási szakbizottság részéről az a lényeg számunkra, hogy erőteljes legyen az irány, és e, abban e, minnyáján egyetértettünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, és akkor ezek szerint ugye holnap fogunk szavazni erről a véleménytervezetről. Ezzel következik Veronika Lope Fontányé asszony véleménytervezete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról. Ezt a véleményt nyilvánvalóan a halászati szakbizottság részére készítjük, ahol Álán Kadek úr az előadó 76 módosított nyújtott nyújtott be az előadó 84-et a kollégák, és végül 12 kompromisszumos módosító alakult ki. Ezzel le is zárnám a számviteli részt, és visz, megadom a szót a vélemény előadójának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, úgy gondolom, hogy eh, megpróbáltunk megállapodásra jutni, és kompromisszumokat dolgoztunk ki, négy csoportba sorolnám ezeket. Ezekben a kompromisszumokban hangsúlyoztuk a célkitűzéseinket a foglalkoztatási témakörben, és elsősorban a szegénység elleni harc, a kiszolgáltatott csoportok, ezek a témakörök merültek fel. Nagyon jól működtünk, és minden frakciónak ezért köszönet jár. Három módosító mellett vannak még kompromisszumos módosító javaslatok, illetve vannak még olyanok, amelyeket nem vontak vissza. A legtöbb mellett szavazhatunk, Ezek a szöveget jelentősen javítják véleményem szerint, ezért igen szavazatot javaslom. Van néhány pont, ahol nem tudom elfogadni a módosítókat, különösen a versenyképességgel kapcsolatosaknál. Ezeknél szerintem meg kell tartani ezt a határidőt, illetve a kézműves halászattal kapcsolatosan ezt nyilván védelmezni kell, hiszen foglalkoztatást teremt a halászat, és a családi vállalkozásoknak a helyzetét is javítja, úgyhogy nagy részt gondolom a kollégák is így gondolják, hogy támogatni kell az úgynevezett kézműves halászatot. És egyébként pedig mindenkinek köszönöm a munkát. <clears throat> Øh, Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönet az előadónak is az együttműködés lehetőségéért. Szerintem egyfajta szociális nézőpontot kell megjeleníteni, és elégedett vagyok, hogy a munkavállalói feltételeket javítja ez a javaslat. Nagyon fontos a párbeszéd feltételeinek tisztelben tartása, és nagyon fontos, hogy a munkafeltételek javuljanak, a halászat ugyanis nehéz munka, és nagyon gyakran veszélyekkel is szembe kell nézni, nem csak a tengeren, hanem a szárazföldön is. fontos arról is gondoskodni a lehetőségek keretében, hogy fenntartható legyen a halászat, az innováció is megvalósulhasson, korszerű és legyen az. Mindenképpen fontos, hogy a szociális partnereket bevonjuk a munkába. Amikor a munkafeltételekről esik szó, a kompromisszumok lehetővé tették, hogy a különböző véleményeket közelítsük egymáshoz, és ez jó alapokat kínál a tárgyaláshoz a Halászati Szakbizottságban. Köszönöm szépen az előadónak, köszönöm elnök asszony, hogy megadta a szót. Kérje bárki más a szót? Nem. Akkor úgy tűnik, hogy ez a kérdés sínen van. Holnap szavazunk is. Egy elég hosszú szavazási ö, szakasz keretében. Most pedig a 9-es pont következik, és azt javaslom, hogy vizsgáljuk meg azt a 22 kompromisszumos módosítót, eh, amelyeket kialakítottunk eh, az árnyékelőadókkal az Ekkon szakbizottság részére készített véleménytervezet kapcsán a valódi gazdaság és monetáris unió felé. Ezzel kapcsolatban én voltam az előadó, én készítettem ezt a véleményt mindenek előtt. Köszönet az árnyék előadóknak. Ö, elég bonyolult volt az ügy, mert a kezdetekkor mindjárt egy kis problémába ütköztünk, az ECON-nál ugye jogalkotó jellegű javaslatról van szó, úgyhogy két részre kell bontani a kérdést, állásfoglalás vagy ajánlás, úgyhogy végül is kétszer kellett ezt a véleményt megfogalmaznunk a formai követelmények változása miatt, az ECON szakbizottság elveresei miatt. Most ami a kompromisszumot illeti, úgy gondolom, hogy az egész szakbizottság részt tudott venni a kompromisszumok megfogalmazásában. és így olyan kontribúciónk alakult ki, ami a gazdaság és monetáris unió szociális aspektusait hangsúlyozza. Ez a jelentés a decemberi európai csúcson iránymutatásul fog szolgálni. A júniusi javaslat viszont nem tartalmazott semmilyen szociális aspektust az új roadmap-fel kapcsolatban a GMU vonatkozásában. A 2020-as stratégiából indulunk ki, ugye ennek három fontos célkitűzése van számunkra a szakbizottságunk illetékessége szempontjából. Ugye megszorítások, recesszió, bűvös kör, jól ismerjük ezt bizonyos tagállamokban, és nem feltétlenül az egész Európai Unióban. Aztán több frakcióval is felvetettük, így konkrétan az EPP egyes tagjaival, egyénileg beszéltünk róla, hogy milyen szociális vonatkozása lehetne a GMU új fejezetének, új szakaszának, a szociális partnerek autonómiáját hangsúlyozhatnánk esetleg, de nem úgy, hogy minden jogszabályban ez szerepel, tehát nem akarunk olyan elismerést, ami megakadályozná a jogalkotást, illetve az AFED szakbizottságnak van egy javaslata a Job Recovery szövegjavaslattal kapcsolatban, ami azt veti fel, hogy új háromoldalú struktúrák jönnének létre, az Európai Unió és a tagállamok részvételével a szociális téren. Ezt a kompromisszumot elég kifinomult módon dolgoztuk ki a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, vagy pedig a tisztes fizetés, tisztes bér kérdésköreiben, ami pedig a jogok hordozhatóságát illeti, illetve a kiküldött dolgozók helyzetét itt olyan kompromisszumra sikerült jutni, ami lehetővé teszi, hogy ne ö, kerjünk át fedésbe Jazevecka asszony jelentésével. egészen pontosan úgy fogalmazunk, hogy korrektül eh, meg kell fizetni ezeket a dolgozókat. Tehát összes módosított természetesen nem fogom felsorolni, csak a fő módosítókat, fő kompromisszumos módosítókat ismertetném. Hadd térjek vissza a 9-es cikk, a szerződés 9-es cikkének figyelembevételére, ahol azokat a prioritásokat és aggályokat vettük figyelembe, mi szerint ugye alapvetően Eszája asszony vetette fel, aztán az egész EPP frakció foglalkozott vele, ugye a közkiadások beszámítanak-e a deficit csökkentésbe, és a zöldek kérésére bevettünk egy másik prioritást is, a fizetés reál értékével kapcsolatban, mármint amit megélhetésre kapnak az emberek. Aztán az az elképzelés is kialakult, hogy az irányítás szintjét emelni kell, színvonalát emelni kell, a mi szakterületeinken olyan szintre, mint amilyen szinten a gazdasági irányítás van, mert hogyha mi ezt nem végezzük el, vagy nem követeljük, akkor senki más nem fogja elvégezni helyettünk. Sikerült kompromisszumra jutni szintén, különösen a liberálisokkal és a zöldekkel, azzal kapcsolatban, hogy a szociális modell eh, milyen kontribúciót eh, jelent az egyenlőtlenségek terén, illetve a megfelelő szociális vagy társadalmi védelmi szint eh, vonatkozásában. Van egy másik fontos kompromisszum is, a nemzeti foglalkoztatási tervekről van szó, mint tudják ezeket a dokumentumokat elvileg a tagállamoknak a nemzeti reformprogramjukkal párhuzamosan kell kidolgozniuk, nem minden tagállam végezte el ezt a munkát, és úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság nem is tulajdonít olyan nagy jelentőséget elkötelezettség kötelezettség tagállami betartásának. Itt a kompromisszumokban emlékeztetünk rá, hogy ez fontos az európai szemeszter szempontjából a V kompromisszumnál pontosítottunk, finomítottunk konkrétan a liberálisokkal, a tekintetben, hogy mit is jelent a növekedési paktum, ugye június 28-29-én fogadta el az európai csúcs, ezt alkalmazni kell, de ki kell egészíteni egy olyan paktummal, ami szociális területen kerül elfogadásra. mindezek a témák újra ö, szerepelnek a jelentés második részében, ahol ajánlásokat fogalmazunk meg, ezeket nem fogom mind felsorolni, talán csak ö, azt emelném ki az ajánlások közül, hogy van egy kezdeményezés a fiatalok érdekében, ami sokunk számára fontos, ugyanakkor van két eléggé eredeti vagy újszerű javaslat is, sokan támogatták a kollégák közül, aminek örülök. El kell gondolkodnunk európai szinten. Nem egy európai munkaügyi felügyelet felállításáról, de egy olyan entitás felállításáról, ami kiegészítő jellegű, és ami segít a nemzeti munkaügyi felügyeleteknek, amikor multipolaritás érvényesül bizonyos munkahelyeken, egyfelől különböző jogi rendszerek szerint küldik oda a dolgozókat, másrészt van egy európai dimenziója a meglévő alkalmazott szabályoknak, amit érdemes helyszínen ellenőrizni. És van egy másik javaslat is, és köszönöm a kollégáknak, hogy hasznosnak találták. Arról van szó, hogy az úgynevezett sárgalap bizonyos területeken a szubszidiaritás jegyében lehetővé teszi a nemzeti parlamenteknek, hogy a bizottság valamilyen javaslatát elutasítsák, vagy kérjék annak a visszavonását, hogy láttuk a Monti 2-nél. Most némiképpen megfordítanánk a logikát, és egy zöld lapot hoznánk létre, ami lehetővé tenné, a parlamenti képviselők számára, hogy kérjék az Európai Bizottságtól a kezdeményezést olyankor, amikor ezek a nemzeti parlamenti képviselők problémába ütköznek, amit európai szinten lehet csak megoldani. Volt egy ilyen ügy, amiben nem sikerült elég széleskörű kompromisszumot kialakítani mégpedig a munkanélküli segély kérdéséről kialakult vitát említhetnénk itt. De hát ugye a gondolkodásmód is változik, Andor biztos meghallgatja a javaslatokat. Sajnálatosnak tartanám, hogyha ebben a vitában a mi szakbizottságunk nem venne részt, hogyha az másút zajlik. Még egyszer köszönöm szépen az egész szakbizottságnak, hogy a munkamódszer tekintve is elnézőek voltak. Én magam sem láttam át, hogy pontosan hogyan is kell majd ezt a munkát elvégeznünk a kezdetekkor megadom a szót azoknak, akik hozzá kívánnak szólni. Először is Őri Csabának, aztán Alessandro Szerkásznak. A szót, elnök asszony. Ö, azt azért ennyi túlzásnak tartom, hogy elnézőek voltunk a munkamódszerrel kapcsolatban. Mérhetetlenül elégedetlenek vagyunk a munkamódszer kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ilyen nem fordulhat elő még egyszer. Az, hogy kapunk egy szöveget, majd utána kiderül, hogy valahol valakik valamiért tévedésben voltak, majd kapunk egy egészen más szöveget, és először kapunk egy levelet, hogy egy nap áll rendelkezésre, hogy ehhez az új szöveghez adjunk be módosító indítványokat, majd ennek az új szöveg, majd kiderül, hogy mégsem csak a grup nevé, a, a frakciócsoportok nevében, hanem egyénenként is lehet, miközben szerte szét van mindenki, és már jószerivel még a mai informatikailag fejlett világban is igen nehéz ezeket értelmesen egyeztetni, és pláne nem egymással megvitatni. Tehát én azt gondolom, hogy túl azon, hogy nem felel meg semmilyen szabálynak, ez egyszerűen egy elfogadhatatlan eljárás, és el is várjuk azt az elnök asszonytól, hogy gondoskodjon róla, hogy még egyszer se az ő esetében, se, se más esetében ilyen ne fordulhasson elő. Magával a, a javaslattal is vannak, vannak problémáink. Azt, hogy ha a gazdasági és monetáris unió jövőbeni elképzelésénél hiányoljuk a szociális dimenziót, és azt gondoljuk, hogy ez érdemes hozzátenni javaslatokat, ebben elben egyet tudunk érteni. De azt gondolom, különösen miután nem mi vagyunk a főbizottság, hanem a, a gazdasági bizottság, ha azt szeretnénk, hogy bármi is a szociális szempontokból bekerüljön a, a javaslatban, és ne úgy szavazzák ki az egészet, ahogy van, ö, ö, szinte gondolkodás nélkül, akkor reális javaslatokat kell tennünk. Olyat, aminek van valamilyen reális, kézzelfogható megfogható tartalma. Mi úgy látjuk, hogy az a szöveg nagyrészt nem, rész nem ilyen, sokkal inkább valamiféle utcai protestáción elhangzó jelszavak képét idézik föl bennem, ezért nagyon tartok attól, hogy akár mi lesz a szavazásnak a végeredménye, szinte semmi nem fog visszaköszönni majd a gazdasági bizottság által megszavazott szövegben. Szép gondolat a szociális paktum, csak az a kérdés, hogy kik azok, akik részt vesznek benne, és kellenek hozzá olyan aktorok, akik hajlandóak lehetnek erre. Ez nem egy olyan kérdés, amit el lehet rendelni, vágyként meg lehet fogalmazni, de csak akkor van értelme, hogyha ez sokkal ö, ö, konkrétabb és körülhatároltabb formában jelenjen meg. Lehet decens és minimális jövedelem szükségességéről beszélni európai szinten, de akkor világossá kell tenni, hogy azt kérjük az országoktól, hogy a saját ország, vagy azt javasoljuk a tagországoknak, hogy a saját rendszerükbe építsenek be valamit, vagy valami európai szintű minimális jövedelemre gondolkodunk, ami nyilvánvalóan egy képtelenség, nem csak azért, mert, az, mert a szociálpolitika nem véletlenül ugyan, de kétségkívül a tagállamok kompetenciájába tartozik, hanem azért, mert elképesztő különbségek vannak, amik lehetetlené teszik az ilyen javaslatok gyakorlati kezelését. A múlt héten ott voltunk Bulgáriában, vagy a múlt hét előtti héten Bulgáriában, és jól láttuk, hogy az átlag jövedelem annyi, amennyit Finnországban vagy Svédországban a szülők a gyerekeiknek adnak zseppénzként. Most Ekkor ilyen különbségek ö, ö, ö, esetén nyilvánvalóan óvatosan kell bánni az olyan ötletekkel, hogy valamilyen európai minimumoknak a, a meghatározását fogalmazzuk, vagy le kell szállítani a minimumot arra a szintre, ahol mondjuk a legalsóbb vagy a, vannak, vagy a közelében, akkor meg nincs értelme az egész, az egész javaslatnak ami a szociális paktumnak a tartalmát illeti, úgy értesültem, hogy a jelentéstevő a lényegében az ajánlások első pontjában foglaltakkal tudná körülírni. Ebben az esetben azt gondolom, hogy még inkább indokolt az, amit mondtam a realitásnak és a, és a konkrétságnak a az igényéről, tehát ebben a formában azt most tudom mondani, hogy egészen biztos, hogy nem tudjuk támogatni. Teljesen képtelen ötletnek tartjuk ezt az európai munkaügyi felügyeleti dolgot nem csak a szubszidiaritás okán, hanem megint csak azért, mert nagyon különböző rendszerek működnek nagyon különböző országokban. Tehát hívei vagyunk annak, hogy legyen egy értelmesebb együttműködés, egy jobb koordináció ezek között, de nem gondolom azt, hogy egy új hivatal fölállítása, vagy ami szervezet fölállítása az, ami ezt segítené. Sokkal inkább hogy mondjam, a velünk szemben képviselőkkel, vagy az Európai Unióért dolgozókkal szembeni ellenszenveket erősíti. Azt mondják, hogy ha csak ennyit tudunk, akkor jobb, hogyha az ennek jobb, hogyha más munka után nézünk. Ugyanakkor azt kell mondanom, hogy a, a zöld kártyáról szóló javaslatot azt megfontolandónak tartjuk, ez egy érdekes javaslatnak tűnik, ha ezt ki lehet későbbiekben dolgozni, és miután itt igazából csak az, hogy vezessünk be valami ilyesmit, a fölhívásom benne. Azt gondolom, hogy ezt érdemes támogatni, ez végül is a parlament vagy a parlamentek, tehát az emberek által választott képviselők lehetőségeit bővíteni egy észszerű irányban. Ez egy jó ötletnek, jó elgondolásnak tűnik, a magunk részéről ezt támogathatónak tartjuk. De mondom, egészében véve a kompromisszumok egy részét tudjuk támogatni, semmiképpen nem tudjuk támogatni a G kompromisszumot és a az egyes számú ajánlást, és egészében véve nagyon elégedetlenek vagyunk a szöveggel, és mondom, attól tartunk, hogy a gazdasági bizottság úgy, ahogy van, le fogja söpörni az egészet, anélkül, hogy érdemben foglalkozna vele. Köszönöm szépen! Merci, Monsieur Köszönöm, Szerkász úr, Jezovjecka asszony és Harkin asszony. Szerkász úr, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Én is szerettem volna néhány észrevételt eh, tenni őri kollégához hasonlóan. Először is az alapkérdések, eh, amelyekről ma délelőtt is beszéltünk a módszerrel kapcsolatosan. Őri úrnak igaza van, hogy eh, ez egy kivételes helyzet, de azért nekem egy kicsit furcsa, hogy miért ilyen módon jártunk el ezzel a dossziéval kapcsolatosan. Ezeket a módosítókat most át kellett alakítanunk a bizottság szövegéhez illeszkedően, hogy végül is tartalmasak legyenek, vagy hatásosak, és mivel nagyon fontos betartani a határidőket, számomra még fontosabb, hogy minket szolgáljanak a szabályok, ne pedig mi a szabályokat. És nem lehet azt mondani, hogy most egy kicsit dolgozunk a hétvégén, és mire beadjuk a munkánkat, addigra értelmetlen lesz. Nyilvánvaló, hogy ez a dosszié nagyon lényeges témát érint, talán az egyik legfontosabb téma a jogszabályalkotásban rövid távon és hosszú távon Európa jövőjével foglalkozik, a szerződés jövőjével, és mi az igazság? Az igazság az, hogy minden eljárásban, amit minden szinten folytatunk, akár az Európai Parlament elnöke szintjén is, ez az egyetlen lehetőség, hogy ez a szakbizottság kimondja a véleményét és hallassa a hangját. És ezt a helyzetet akarjuk most megoldani, hiszen eh, a tanács elnöke egy eh, széles körű reformot termez, tervez. Ez a kérdés, hogy mi ebben részt akarunk-e venni, hallatni akarjuk-e a hangunkat és a véleményünket. Ehhez a legnagyobb konszenzusra van szükség, ami lehetséges. Enélkül eh, nem tehetünk semmit ebben a házban. Ami az alapkérdéseket illeti, úgy gondolom, hogy azt látjuk ugye a valóságból, hogy három év eltelt a válságból, és most például a spanyol sajtó rengeteget beszél arról, hogy a spanyolok 85%-a, azok is, akik az EPP-re szavaznak, nem értenek egyet ezekkel a politikákkal, amely teljesen megfeledkezik a szociális dimenzióról. mindenki azt mondja, hogy ebből már elég volt. Három év eltelt, és minden olyan ország, ahol ezt a politikát próbálták érvényesíteni, mindegy ilyen ország három év után rosszabbul áll gazdaságilag, sokkal rosszabbul. A szociális helyzet fenntarthatatlan. Vannak olyan országok, ahol már intézményes, illetve közrend de kapcsolatos problémák merülhetnek fel, nagyon súlyos problémák, olyanok, amelyek az elmúlt 50 évben Európában nem merültek fel. Ahogyan Őri úr is elmondta, amikor az állampolgárok 80%-a azt mondja, hogy nem ez az út, amit követni kell, akkor az utca hangjának hitelt kell adnunk, és meg kell hallgatnunk és ez vonatkozik minden nagy döntésre, amit a parlament hoz, és ennek a változásnak, ami mellett akarunk szavazni, ennek a fiatalok jövőjét kell szolgálnia, és a foglalkoztatás bővülését, és ez nagyon szükséges, erre több fejlemény is már rámutatott. Javítani kell a képzési, oktatási lehetőségeket, enélkül gazdasági jövő sincsen. Ezzel le is zárom elnök asszony a szavaimat. Úgy gondolom, hogy tökéletesen, hogyha ez bizonyos frankcióknak gondot okoz, kiemelhetjük ezt a hivatkozást a szövegből. Rugalmasak lehetünk, de nem szabad szemet hunynunk a, a valóság felett, illetve nem szabad úgy tennünk, mintha ne így, nem így volna. Nincsen olyan megoldás, ami nem tartalmaz szociális tényezőt, és ami nem veszi figyelembe a fiatalok helyzetét. Hogyan lehetséges az, hogy ilyen módon próbáljuk megoldani a problémát, pontosan a foglalkoztatási és szociális ügyekkel foglalkozó bizottságban. Ezért kérem a jobb oldali kollégáknak a megértését is, nem szabad, hogy ehhez a hallgatáshoz még mi is hozzájáruljunk. Köszönöm. Si, ö... Köszönöm. Jezövecka asszony, aztán Harkin asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, tapasztalatait, tudását nagyra értékelem. És annak is tudatában vagyok, hogy az előző jogalkotási időszakban ön a gazdasági bizottság élén állt, és így nyilván tudja, mit beszél, különösen, hogyha új intézkedéseket javasol, amelyek a társadalom és gazdaság kapcsolatával kapcsolatosak a válság megoldásával. Kicsit aggaszt az, ahogyan ezt a fontos dokumentumot előterjesztették, Őri úr és Szerkász urak is jogos kritikát gyakoroltak, mert ez egy jövő szempontjából nagyon fontos anyag, a következő generációkat érintő jogalkotás, és éppen ezért nem szabad vele így bánni, ahogy bántunk. Sokkal átfogóbb, részletesebb vitára van szükség minden részletkérdés megtárgyalására. Tudatában vagyok annak, hogy a választások közelegnek, és ezért bármi, amit most javaslunk jogalkotási szempontból, már összefüggésbe hozható a választási kampánya. De nem szabad, hogy rövid távú érdekeknek rendeljük alá a társadalmi érdekeket, a hosszú távú érdekeket. Ezt a dokumentumot hatástanulmánynak kell alávetni, és nekem is vannak javaslataim egyébként, leírva és nem leírva is, arra vonatkozóan, hogy a tagállamoknak milyen intézkedésekkel lehetne a polgárok aktivitását, időskori és egyéb típusú munkaerőpiaci aktivitását ösztönzi. A Social Investment Pact kapcsán most a saját elképzeléseim kicsit háttérbe szorultak. Szerkász úrral és Őri úrral vagyok egy platformon, és azt kérem, hogy a G kompromisszumról vegyék le a nevemet, mert ez a kompromisszum nem tükrözi az ilyen eredeti módosító javaslatom értelmét. Merci, Madame Harkin. Köszönöm szépen, Harkin asszony, most szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is csak visszhangozni tudom azt, amit a kollégák már elmondtak. Ez a sietség most mindenkinek nagyon megnehezítette a dolgát, a megegyezést is, a frakció vélemi kialakítását is, és ahogy Őri úr is elmondta, a szociális dimenziót feltétlenül be kell venni ebbe a témába, a polgárok ezt várják tőlünk. És szerkesztőről is egyetértek, hogy nem csak a polgárok jelzik ezt, hanem Dublinban Andor biztos is egy konferencián érzékelhette, hogy a szociális aspektus most már számon kéri konkrétan rajtunk. Andor úr azt mondta, hogy egyelőre most ezt nem tud érvényesíteni. Tehát óriási bajok lesznek itt, és ebben a bizottságban is az a baj, hogy ha olyan javaslatokat akarunk előterjeszteni, amelyek az ECON bizottságnak tetszenek, akkor a szociális dimenziót vissza kell fognunk, ugyanakkor ha ezt tesszük, akkor ö, a választóinkkal kerülünk szembe. Tehát néha túl az ásokba esünk, néha pedig alul teljesítjük a célt. Röviden összefoglalnám a véleményemet, ugye a tagállami hűség és az Európai Unió felé való hűség mindenképpen benne van a szövegben, ez jót tesz neki. A szociális és gazdasági kormányzás párhuzamossága is, ennek is örülök, és a portabilitás, az átvihetőség kérdése is, ez is jó. A zöld kártya érdekes elképzelés, egyes tagállamokban, ahol a szerződéseket erre vonatkozóan nagyon gyakran módosítgatják, kíváncsi vagyok, hogy majd erre mit mondanak. Hazámban például biztos, hogy nem lehetne ezt megszavaztatni, többséget szerezni számára, tehát én az új szerződésekkel óvatos lennék, de ugye egy zöld kártya bevezetése a szerződés módosítását tenni szükségszerűvé. Ugyanakkor az érdemi részével egyet tudhatnék érteni, de mondom, ez gondokat okoz. Aztán az új stratégiáról van szó, én inkább az egészségügyi, egészségi biztonsági kérdésekre vonatkozó szabályok megújítását mondanám el. Az én automatikus reakcióm az elhangzottak az, hogy a munkások kiküldésével kapcsolatban a felügyelők nem tudom, hogy esetleg a megoldás részévé tehetők lennének-e szemben azzal, ami most van, és hogy bíróságra kelljen menni. Jelenleg ezt a bizottságtól várnánk az erre vonatkozó javaslatot. De alapvetően nem rossz a gondolat, a felvetés. Végül pedig, ha megfelelő, méltányos minimál bérekről beszélünk, megélhetésről, akkor biztos, hogy szükség lenne a gazdaságban stabilizátorokra. A konvergencia az egyik lehetőség, de a versenyképesség miatt gazdasági stabilizátorokra is szükség lenne. Lehet, hogy nem tudjuk frakcióként az egész szöveget támogatni, de sok jó ötlet van benne, és Alapvetően egyetértünk a lényegi részével. Merci, monsieur. Köszönöm, Benyon úr, és aztán Thomas Mann úr. Igen. A munkaügyi felügyelet kérdése hangályokat vet fel számomra. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e nekünk az Egyesült Királyságban ilyen munkaegészségügy, meg munkabiztonság terén van egy sor hatóság, de talán nem létezik ilyen. A tagállamokkal együttműködés az nagyon jó elképzelés, eh, eh, valóban eltér a struktúrájuk, eh, nem könnyű kiszemelni, hogy melyik intézményen akarunk együttműködni, mi a neve, meg mi a funkciója a különböző szerveknek, ez változik tagállamról tagállamra. Szeretnék köszönetet mondani, hogy a legtöbb módosítomat figyelembe vette a kompromisszumok elkészítésekor, ennek nagyon örülök. Van azonban egy problémám, Marian kollega már felvetette a minimális jövedelem, vagy minimál jövedelem kérdését, de nem tudom, hogy itt most konkrétan ebben a szövegösszefüggésben mit jelent ez? Nagyon sok mindent jelenthet, attól kezdve, amitől Őri úr tart, hogy egységes, minimális jövedelem előírás érvényesülne az egész EU-ban, ami abszolút megvalósíthatatlan gyakorlatilag nem hiszem, hogy ezt jelentené, de másik szélen azt jelenthetné, hogy ösztönözzük egyszerűen a tagállamokat, hogy legyen saját módszertanunk arra, hogy mi lehetne a minimál jövedelem az adott tagállamban, és akkor ellenvetésekkel is lehet élni, stb. Kettő között sok fokozat van. Az EU mondjuk egy közös képletet javasolna, ami alapján az egyes tagállamoknak ki kellene számolniuk a minimál jövedelmet. Én ezt is ellenezném, hogy itt a GDP, meg ilyen mérőszámok alapján kerülne sor a számításra, aztán egyénenként mit jelent ez munka, vállalókra lebontva, különbség van-e akkor, hogyha gyereke van valakinek, meg azon is múlik -e, hogy hány gyereke, egy nagy család esetében mindig nagyobb végül a jövedelem, mint amit egy közepesen képzett középosztálybeli munkavállaló kereshet. Szóval az összefüggéseken, a összefüggésen sok múlik. Nagyon érdekelne, hogy pontosan mit is jelent ez itt, és akkor már tudnék dönteni az ügyben. Köszönöm. Elnök, köszönöm Thomas Mann úr, aztán Lambert asszony. A fózit Köszönöm, elnök asszony. Én mindkét bizottságnak tagja vagyok, részben ugye alelnök is, tehát ismerem mindkét gondolkodásmódot évek óta. Szerkesz úrnak teljesen igaza van, olyan mit kell javasolni, ami végül elfogadható mindkét bizottság számára, ez persze nem teszi könnyűvé a munkát. Alexander spanyol. Spanyolországban éppen az utcán vannak az emberek, és én szolidáris vagyok a spanyolokkal, be is mutatják, hogy miért nehéz ö, ö, társadalmi békét teremteni. Ugyanakkor mégiscsak szükség van a fiskális unióra is, valamilyen kompromisszumra szükség van, mert növekedési ösztönzőkre, megszorításokra is szükség van. A két dolgot össze kell hangolni. Holnap lesz egyébként egy kulcsfontosságú ülés, most éppen Görögország kapcsán Angela Merkel fog beszédet tartani, és ha ez az esemény kizárólag a, a tüntetésekre ad okot, és az egymás mellett elkiabálásra, akkor nem lesz megoldás. Tehát mindenkinek a kompromisszum az érdeke. Szó sincs arról, hogy takarékossági diktátummal élne Németország, hanem azt szeretnénk, hogy olyan beruházások jöhessenek létre, amelyek a jövőbe mutatnak, amelyek nem oldódnak föl a semmiben. Közös perspektívát kell találni, és ezt igenis kell és lehet a választók felé kommunikálni. Az Emple bizottság legtöbb döntése kompromisszumokon alapul. A Christensen emlék, emlékszünk rá, a flexicurity idején nagyon nagy hullámokat kavart, és mégis sikerült kompromisszumot találni. Ha megvan a közös akarat, akkor ez most is lehetséges lesz. Lenne persze még egy kérdőjel bennem, a minimál bérrel kapcsolatos. Én a minimál bérrel nem keverném össze a minimális megélhetés fogalmát. Nyilván, hogy ez régiónként, országonként teljesen különböző hogy ezt a jogszabályban hogy lehet tükröztetni, hát szerintem nem nagyon, nem lehet. Ugyanakkor meg kell adni az embereknek a túlélés lehetőségét, és az igazságosság szempontját alkalmazni kell. Tehát ezek apró nüanszok, amelyek mind-mind világokat rejtenek maguk mögött. Tehát ha fő üzenetünk az, hogy senkit nem hagyunk magára, hogyha inklúzió, a kirekesztés tilalma az alapelvünk, senki nem kényszerül majd azt mondani, hogy elveszett generáció, de gazdaságilag értelmes módon, akkor, akkor sikeresek lehet, lehetünk. Tehát integratív dolog a gazdaság is, nem kéne ilyen gyakran kijátszani egymással szemben ezt a két szempontot. De visszaadom elnök asszony ennek a szót. Euh, merci, Madame Lambert, puis euh, Thomas Mann. Lambert asszony, aztán Thomas Mann. Okay, thank you. I don't want to... Köszönöm szépen, nem akarok túl sokat beszélni erről, hiszen a kompromisszumokról már hosszasan egyeztettünk, talán a minimális jövedelemmel kapcsolatos kérdésre vonatkozólag segíthetnének Nekünk az Egyesült Királyságban egyébként van ilyen minimális jövedelem, van egy minimál bér a munkavállalók számára, és van egyfajta ellátás azok számára, akik nem munkavállalók. A különböző tagállamokban persze más és más a helyzet, és a, a megélhetési normák is a munkaerőpiaci politikában meg kell határozni egy méltányos minimális jövedelmet, ami egy méltóságteljes élethez elvezethez, illetve ennek a finanszírozására megfelelő, úgyhogy ez az a kérdés, amivel most foglalkoznunk kell, és ez nagyon lényeges számunkra, sokunk számára. Ezért az, hogy bizonyos kritériumok azért érvényesüljenek a csomag egészében a monetáris unióval kapcsolatban, akár tetszik az embernek ez az elképzelés, akár nem. Ez a szociális dimenzió alapvető jelentőségű, és úgy gondolom, hogy ha ezt törvénybe akarjuk foglalni, akkor a szociális Európát is bele kell foglalni, hiszen szó van a megfelelő szociális védelemről az Európai Unió egészében, illetve azok számára, akik határokon átnyúló helyzetben vannak, illetve határok, határ mentén élnek. Felmerült az indikátorok kérdése, amelyek az emberek életminőségét mérik. Ez egyébként tükrözi a munkánkat, hogy ne csak a GDP-vel mérjük az életminőséget. Úgy gondolom, hogy ez a tényező is nagyon lényeges, úgyhogy örülök, hogy a kompromisszumos javaslatokban szerepel is. Thomas Handel. Köszönöm Thomas Handel, aztán Bauer Edith. Äh, bei so manchen Äh, ennyi felszólalás után most már tényleg ugye beindult itt a munka, kezdjük elérni az üzemi hőmérsékletet. Idéznék egy európai írót, aki egyszer valami nagyon okosat mondott, jobb lett volna, hogyha hallgatással a kompetencia benyomását ö, kelti, mint sem, hogyha a beszéd által minden kétséget eloszlatóan inkompetensnek bizonyul. Szerintem, amit most hallottunk, ez teljesen ellene van annak, amit a parlament már többségileg egyszer eldöntött. A elnökasszony jelentés tervezetében 60% szerepel, a nemzeti átlag jövedelem 60%-a. 2009-ben ezt a parlament elfogadta a Cimmer jelentés kapcsán. Tehát az egységes európai minimál bérről akkor sem volt szó, senki sem akar ilyet, ez, ez hülyeség, hanem azt szeretnénk, hogy a nemzeti gazdaság perspektíváiba illeszkedően legyen egy szociális automatizmus. Az OECD kritériumainak felel ez meg egyébként. Az OECD szabja meg, hogy mi a szegény, és ennek megfelelően ö, beszéltünk mi annak idején a nemzeti átlagjövedelem 60%-áról. Nem, nem akarom ezt az egész vitát újra nyitni. Jelenleg még sokkal rosszabb a, a szociális helyzet, brutális takarékosság intézkedések között élünk, és Európa embereket veszít, mert Európában sokan egyre kevésbé látnak maguknak jövőt. Tehát itt komoly dolgokról van szó, és a, a Barózó által is említett jövőbeli Európa kapcsán van elsősorban szükség arra, hogy konkrét kritériumokat tegyünk a mérleg egyik serpenyőjébe, hogy mit is jelent a szociális Európa, mert ha nem beszélünk számokról, akkor nem beszélünk semmiről. És igenis szükség van egy minimál jövedelemről szóló vitára, mert lassan és elnézésre kifejezésére a munka most már szart sem ér. Tehát ha nincs semmiféle kötelező jogban belefoglalt szám vagy arány, akkor semmi értelme az egész munkánknak, és nem biztos, hogy az Econnal való ö, mindenára való megegyezés az egyetlen lehetséges szempont, és az ő tapsukra kéne vadásznunk itt. Egy dolog biztos tarthatatlan, hogy a szubszidiaritást hívjuk segítségül, őrjúr, amikor valami nem tetszik nekünk, ö, ugyanakkor ö, más helyzetekben pedig elfelejtjük, hogy ilyesmi van. Az európai munka normák, minőségi normák tekintetében pedig igenis jó ebben a jelentésben az erre vonatkozó rész, és az európai szociális modell vagy pillér nem fog létrejönni, vagy hát el fog veszni, hogyha az európai potenciáról lemondunk, hogyha az emberek most már végképp nem gondolkodnak Európában, hanem ö, a, most már mindenki kifelé szeretné venni innen az irányt. Elnök. Bauer asszony kapszol. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy itt egy egészen heves vita alakult ki, ahol nyilvánvalóan érzelmeket is fölkorbácsol a téma nem lebecsülve a témát, mert hisz minnyáján tudjuk, hogy a szociális dimenziója a történéseknek rendkívül fontos, és időnként meghatározó is lehet. Én mégis azt a véleményt képviselem, hogy ismerve a Tyson jelentést, talán sikeresebb lett volna, vagy, vagy megérdemelne ez a téma minimum egy önálló jelentést, és nem, nem egy függeléket, aminek nem igazából tudjuk, hogy mi lesz a sorsa a főbizottságban. Úgyhogy az én véleményem az, hogy, hogy a témával foglalkozni kell, és egyáltalán nem lebecsülése a témának az, hogyha bizonyos, bizonyos megfogalmazásokkal nem értünk egyet Nyilvánvalóan figyelembe kell venni azt is, akár tetszik, akár nem, hogy mire van jogosultságunk a Lisszaboni szerződés alapján, és mire van jogalap egyáltalán az európai döntéshozás tekintetében. Persze jó lenne, jó lenne minden, mindent számokkal behatárolni, de hát azt tudjuk, hogy hiába foglalnánk most törvénybe azt, hogy 75%-át kell a munkaképes lakosságnak alkalmazni. Minnyáján tudjuk, hogy ilyen törvényt az adott pillanatban és valószínű 2020-ban sem fog lehet betart, nem fog lehetni betartatni. Tehát olyan törvényeket hozni, amit nem lehet betartatni, annak egyszerűen, egyszerűen nincs értelme. Ö, én úgy gondolom, hogy igen, a minimális jövedelemről beszélni kell, de olyan nagyok a különbségek az egyes tagországok szociális hálói közt, hogy ebbe, ebbe belenyúlni egy egységes európai módon, vagy azt, azt az elképzelést forszírozni, hogy egy egységes munkanélküli segély legyen, szerintem, szerintem az meglehetősen, meglehetősen erőszakos beavatkozás lenne a történésekbe. Ezt láttuk az anyasági szabadság kapcsán, hogy annyira különbözőek az egyes szociális rendszerek, hogy egy egységes megoldást még az ilyen látszólag egyszerű témában is rendkívül nehéz hozni nem, nem még egy ilyen intézkedés csomagban, mint ami, mint ami előttünk van. Azt szeretném a kollégáknak mondani, hogy, hogy megegyeztünk sok kompromisszumos javaslatban, és sok kompromisszumos javaslat át is fog menni holnap, de vannak témák, amik, amikre nyilvánvalóan, nyilvánvalóan más elképzeléseink vannak, hogy hogy lehet őket megoldani. Én például nagyon jól emlékszem arra, hogy az elmúlt, elmúlt választási időszakban is erre Jean Lambert a tanum, hogy megpróbáltuk törvénybe foglalni azt, hogy az európai hogy a, a munkafelügyelőségeknek, a labor inspektorétoknak legyen egy eh, európai szintű koordinációja, nem európai eh, inspektorát, mint ahogy ez a, ez a javaslat eh, föltételezi és azt nem tudtuk megvalósítani. Igaz, hogy ma más a helyzet, de szerintem arra, arra egyszerűen, egyszerűen sem jogalap nincs, sem készség nem lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy hogy próbáljunk meg a realitások talaján maradni, és ott fogadni el olyan lépéseket, amiket meg is lehet valósítani, hogy nehogy úgy járjunk, hogy, hogy a, a főbizottság lesöpri a, a véleményt, mint nem adekvátot, ami nem, nem tartozik abba a témába, amiről a fő jelentés szól. Köszönöm szépen. Madame Hirsch, puis Madame Sipel. Hirsch asszony, aztán Sipel asszony. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Nem csak itt halljuk, ha tényleg hallgatjuk a vitát, a növekedés és a takarékosság közötti ellentétet amikor önök is visszamennek eh, nyilván Spanyolországban, különösen választókörzeteikbe, akkor most már a polgároknak nem lehet eh, észérvekkel elmondani, hogy miért jó a takarékoskodás, a megszorítás. Németországban viszont, ha én visszamegyek a választókörzetemben, akkor meg azt mondják nekem, hogy valamit most már csinálni kéne, valami garanciát kéne kérni arra, hogy miközben egyébként Németországban is vannak takarékossági intézkedések, a pénzünket ne a, a fekete lyukba tömjük. Tehát szerintem a legnagyobb hiba, amit elkövethetünk itt ebben a bizottságban az, hogy hagyjuk magunkra alkalmazni ezt a fekete-fehér gondolkodást. Biztos, hogy a kettő kombinációira van szükség, nem csak az Európai Parlament, hanem a mi bizottságunk is elég bölcs ahhoz szerintem, hogy rájöjjünk arra, hogy mi itt az arany középút. Káros, rossz dolognak tartom most azt, hogy a szociális dimenzió kifejezést már egy, egyfajta harci kiáltásá emeltük. Egyesek teljesen elkötelezettek mellette, mások teljesen elutasítják. A nyilvánosságban is be kéne vinni, és itt is meg kéne értenünk, hogy olyan szociális intézkedésekre van szükség, amelyek értelmesek, hosszú távúak, fenntarthatóak, megvalósíthatóak, például az ifjúságra vonatkozók, és igenis vannak olyan szociális intézkedések, amelyek nem fenntarthatóak, nem okosak, ajándékképpen adják a kormányok nem igaz, hogy a szociális dimenzió önmagában jó vagy rossz, hanem van jó és van rossz szociálpolitika. Tehát vigyázzunk azzal, hogy mit mondunk, és helyezzük a hangsúlyt a fenntarthatóra. Ami a minimál jövedelem vagy minimál bér kérdését illeti, hát nyilván a minimál jövedelemről van egy, egyedül beszélni, értelme beszélni, minimál bérről nem európai szinten, de erről kell beszélni, még akkor is, hogyha a tagállamoknak fenntartásaik vannak. A minimálbér az egy másik történet, arról is lehet persze vitatkozni, hogy van-e értelme vagy sem, de egy biztos, hogy a minimál jövedelem, az egzisztencia minimum garantálása igenis olyan fogalom, amiről, ha itt valóban értékközösségben élünk az Európai Unióban, akkor kell is lehet beszélni. Madame Sipel. Szipelasszony, igen. Köszönöm elnök asszony a szót. Eredetileg nem akartam megszólalni, mert nézem én is az órát, de egyes felszólalások után kénytelen voltam elgondolkodni azon, hogy most ebben a, a vita hevében észrevettük-e azt, hogy mi itt ugye szociális bizottság vagyunk. A, ez a minimál jövedelemről, minimál bérről szóló vita már évezredes ne akarjuk már mindig újra előről föltalálni a spanyol viaszt, és bebizonyítani, hogy ez vagy az, így vagy úgy. Nincs időnk, az európai polgároknak sincs ideje, hogy ilyen értelmetlen vitákat kövessenek, hogy most politikai, vagy gazdasági, vagy szociális uniót akarunk, nem ezeket az elméleti vitákat szeretnék hallgatni, hanem szeretnék látni, hogy hol van Európa jövője. És sokaknak szerintem teljesen más bajuk van, mint amit mi a bajuknak hiszünk. A görögök szeretnék az adósságterhüket valahogy lerendezni, a németek nem tudják már honnan finanszírozzák Európát. Ha valóban az emberek szempontjait nézzük, akkor viszont azt látjuk, hogy van közös problémájuk is, a németeknek, görögöknek is, ugyanis az, hogy már a nyugdíjakból nem lehet megélni, az egész napos munka béréből sem lehet megélni, mások pedig pénzt kapnak úgy, hogy az égből potyan az ölükbe. Ez botrány, és ez azon országok botrány elsősorban, amelyek gazdag országoknak nevezhetők, itt a foglalkoztatási bizottságban jó lenne, hogyha gyorsan előre tudnánk lépni, és nem órákon át arról kéne vitatkoznunk, hogy mi a szegénység, és mi az, amire egy embernek szüksége van ahhoz, hogy minimális méltóságban eltengesse az életét. Tehát próbáljuk már konkrétabban vitatkozni. Nem is Eszeje asszony. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden szeretném elmondani, hogy nagyon elégedetlenek vagyunk az eljárással, azzal, ahogyan ezt a véleményt kialakítottuk, megfogalmaztuk, egyáltalán nem tetszik nekünk ez. A saját magunk által meghatározott szabályokat sértjük meg. Kérdezném, hogy folytatódik -e ez az eljárás a jövőben is, más jelentések esetében, és hadd értsek egyet Bauer Edith asszonynal, amennyiben szerényebbek lettünk volna jelentés vonatkozásában, akkor a végső szövegben inkább megjelent volna a mi véleményünk, mert olyan szélsőséges véleményeket hangozhatunk, amelyeket aztán senki nem támogat. Szerintem ez kudarc volt, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezt a gazdag vitát, sokrétű vitát, úgy gondolom, hogy legitim kérdéseket vetett fel. Még egy pár szót hadd szóljak az eljárásról, és arról, hogy hogyan tudtunk részt venni ebben a vitában. Mindenki tisztában van vele, hogy a labda ebben a vitában, ugye Herman von Rompuy kezdőrugása után alapvetően a tanács térfelén van. Az Európai Parlament nincs az első vonalban a decemberi európai csúcson zajló vitát tekintve sem. Különböző szinteken, különböző struktúrákban az Európai Parlament úgy döntött, és ez szerintem teljesen jogos, hogy mégiscsak fontos lenne, hogy a parlament a saját jogán is megnyilatkozzon, hiszen, hogy megnyilvánuljon, mielőtt a decemberi csúcson a vita megrendezésre kerül. Fontos, hogy ez a csúcs a tőlünk független fórumokon, tőlünk független ritmusban zajló előkészítés után tárgyalja meg a kérdést. Barozó úr, az Európai Bizottság is saját álláspont szerint jár el az úgynevezett roadmap keretében négy részből áll a Rompuy féle javaslat, és nincs szociális vonatkozása. Ennek alapján indulna a vita decemberben. Mindenki tudja itt, hogy Ferstervelle miniszter több tagállammal együtt elkezdett egy előkészítő munkát, Nos, az ideális világhoz tartozó kérdésekről nem beszéltünk ma. Mi ma arról beszéltünk, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Szakbizottságot nap mint nap foglalkoztató problémák, aggodalmak szerepelnek-e. És a azon próbálkoztunk, hogy miként tudjuk megjeleníteni az általunk itt megvitatott témákat. Olyan unióban élünk, amely ö, szociális piacgazdaságot működtet, ez a gerince annak a politikai-gazdasági rendszernek, amiben élünk, egy szociális piacgazdaság, tehát ö, olyan eh, jogi eh, konstrukció szerint, ahol az utolsó közös nagy előrelépésünk eh, az alapvető jogok kártájának elfogadtatása volt, aminek igen jelentős a szociális fejezete. A Lisszaboni szerződés felülvizsgálatával egy 9-es cikk bevezetésével azt hangsúlyozzuk minden ülésen, hogy a szociális kérdés horizontálisan kell, hogy megjelenjen. Mi is a tét? Nos, a GMU második korszaka. Mindig az a benyomásunk, hogy a gazdaság és a monetáris terület között próbálnak egyensúlyt kialakítani a GMU-ban, de hát ahogy létrehoztuk a Maastrichti szerződést, ahogy létrehoztuk a GMU-nak az eszközeit, nos, volt itt egy egyensúly, amire mindig utalunk, 121-es cikk, 148-as cikk a szociálpolitikáról. Ezek nem elegendőek, de hogyha mi a Szociális Szakbizottság meg sem nyilvánulunk, akkor ez a már is nem kielégítő egyensúly megborul, megbomlik a fő szerepvállalók nyomása alatt, hiszen a pénzpiaci szereplők a legerősebbek, ők játszák a vezető szerepet. Egyébként teljesen egyetértek önnel, Bauer asszony, egyes kollégák emlékezhetnek rá, amikor ezt a kezdeményezést tették, az Európai Parlament részéről. Én azt kívántam, azt követeltem, hogy legyen saját jelentésünk Rompuy kezdeményezésével kapcsolatban a, az Econ szakbizottság ezt vitatta, aztán az elnöki értekezlet nekik adott igazat, és végül az alkotmányügyi szakbizottsággal sikerült csak a megerősített együttműködést kialakítani ezért kell nekünk küzdenünk, harcolnunk, mert nem osztottak nekünk szerepet, hogy a saját menetrendünket kialakítsuk, alkalmazkodnunk kell a már megtett javaslatokhoz, fel kell zárkóznunk a csapathoz, hogy úgy mondjam, a nyájhoz. Én utálok felzárkózni a nyájhoz, de hát ez a helyzet. És ezért kell találkoznom egyébként holnap kettőkor táj Tyson asszonynal, hogy a nálunk lezajlott szavazás után közvetlenül tudjunk meg tudjuk beszélni őri uragájainak függvényében is, hogy Tyson asszony miként tudja beépíteni a saját jelentésébe azt, amiről mi döntöttünk. Thomas Mann úrral egyetemben én is mindkét szakbizottságban tag vagyok, és biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan területek, ahol fontos, hogy kiegyensúlyozzuk a javaslatot, még akkor is, hogyha áll még a vita, és nem tudom, hogy meddig születhet meg a megállapodás többen elmondták önök közül, hogy gondjaik vannak az általunk követett szociális jogokkal, hogy az egész EU szintjén valósítanánk meg őket, mondjuk minimálbért az egész EU-ban. Harkin asszony nagyon jogosan hangsúlyozta, hogy a G-komp G preambulum bekezdés és az egyes ajánlás vonatkozásában kialakult kompromisszum különbséget tesz az EU-s szintű politika a, és a Lisszaboni szerződés szelleme között, vagyis, hogy van, amit EU szinten lehet megvalósítani, és van, amit pedig csak kísérni kell a tagállamok szintjén, amikor fizetésről, jövedelemről van szó én sose hallottam, hogy bárki azt javasolta volna, hogy egységes minimálbér érvényesüljön az egész EU-ban. Egyáltalán nem erről van szó, hogyha megvizsgáljuk a részleteket. De azt megállapíthatom, hogy az Európa Tanács, a Thomas Handel által említett 60%-os medián fizetést magáévá tette tehát referencia irányként kezeli az Európa Tanács. De ami itt javaslatként megfogalmazásra került, az nem explicite egy egységes minimálbért jelentene, hanem tisztes bért minimális jövedelemmel, ami megakadályozza a munkavállalók szegénységének kialakulását. Tehát Bauer asszony, még egyszer mondanám, hogy a kompromisszum, amit javaslunk, az nem jelent egységes minimálbért. Harkin asszony amiatt aggódott, de közben már elment, remélem, hogy a kollégáim majd elmondják neki, hogy mit válaszoltam neki. Tehát ő aggódik a zöld lap miatt, nem pártolja a szerződés felülvizsgálatát, mert nagyon nehéz ezt megvalósítani. Megnyugtatom, az én országomban is pontosan ilyen a helyzet, és egyébként Barroso elnök is, amikor az unió állapotáról, helyzetéről beszámolt, a, azt mondta, elismerte, hogy a szerződés felülvizsgálat azonnali megvalósításának a feltételei nyilvánvalóan nincsenek meg a frakciók között ebben konszenzus van, aminek örülök, és ezért javaslom az egyik bekezdésben, hogy emlékeztessünk rá, hogy a Lisszaboni szerződés teljes potenciálját még nem használtuk ki. De a decemberben lezajló vitáig gondoskodnunk kell arról, hogy minden az asztalra kerüljön. ez az a pillanat, amikor minden javaslatot fel kell vetni, és ezért gondolom, hogy fontos, hogy elfogadjuk a saját véleményünket, és hangunkat tudjuk hangoztatni. Elszaja asszonynak mondanám megint csak az eljárással kapcsolatban, mert sajnos azt hiszem, hogy a benyújtott módosítók többségét az előadók nyújtották be. Jezővecka asszony csak hetet készített, 12-t ön készített, és amikor az előadókkal az utolsó fin- simításokat végeztük, tisztában voltunk ezzel. Fontos, hogy figyelembe tudják venni a frakciók az egyéni módosítókat is, például Szerkász úr Prioto úr módosítóját, illetve Jezőrecka asszony, Őri úr néhány javaslatát tudta így beilleszteni. Na most ezek a módosítók egészen különleges sorsa jutottak, mármint az ön módosítói, ugyanis azok a módosítók, amelyeket nem foglaltak bele kompromisszumos módosítóba, azok külön megszavaztatásra kerülnek, a szavazólistán fognak szerepelni holnap. Tudom, hogy ez nem ideális eljárás, kollektívan vállalást tehetünk arra, hogy ez nem lesz precedens, hanem inkább kivétel a jövőt tekintve, és még egyszer mondom, nagyrészt én vagyok a felelős ezért, bízom benne, hogy a holnapi szavazás, vagy a szavazás majd lehetővé teszi, hogy a szakbizottságunk olyan véleményt fogadjon el, ami színvonalas és befolyásolni képes az ECON szakbizottság munkáját, illetve Marian Tyson-t, aki Tudom, hogy odafigyel arra, hogy mi mit mondunk. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes színvonalas vita volt ez. A kompromisszumos módosítók egyeztetése is nagyon hasznos volt. A menetrenddel kapcsolatban pedig követjük tehát az ECON iránymutatásait. Most pedig következik a hatos napirendi pont, Brinkevics Ute asszony e, jelentése, véleménye az Erasmus mindenkinek témájában. Az előadónak adom meg a szót, tessék. Pirmininke, e, noriu padjokóti kollégom pranesélyemsz, és frakciú. E, Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a képviselőtársaknak, az árnyékelőadóknak, akikkel nagyon sikeresen tudtunk együttműködni, nagy nyitottság keretében cseréltünk eszmét, és kompromisszumra sikerült jutni egy sor kérdésben. Így 34 kompromisszumos módosítót dolgoztunk ki, Megpróbáltuk figyelembe venni mindenkinek a e, véleményét. Hangsúlyoznám, hogy minden frakció ernyékelő adója részt vett a munkában, és a kompromisszumokat minnyáján támogatták. Martin Kassler kollega által benyújtott módosítókról szeretnék most ma itt szólni. Ő egy újszerű dolgot vetett fel, egy alprogramot az aktív idős emberek részére, és én támogatom ezt az elképzelést. Fontos lenne, hogy előmozdítsuk ezt az elképzelést, az aktív idősek élet hosszig tartó tanulásának, továbbképzésének támogatására ezt az alprogramot tehát alapvetően az aktív idős emberekről van itt szó, és úgy ítélem meg, hogy ez nagyon hasznos, nagyon fontos lehet már, mint hogy támogassuk az idős embereket, és a tevékenységüket a társadalmunkban, különösen jelenleg, amikor a társadalom előregedését tapasztaljuk. Van még egy módosító, amiről részletesebben szeretnék szólni. A felnőttek tanulásáról van szó, továbbképzéséről, az árnyékelőadókkal az életkorról beszéltünk különösen a felnőttek vonatkozásában, tehát olyan életkort kell szerepeltetni, ami minden tagállam számára elfogadható, hiszen különböző a helyzet a tagállamokban. Van, ahol 16, van, ahol 18, van, ahol 25 évnél kezdődik a felnőtt kor, kompromisszum az lett, hogy a 64 éven aluliak kat megcélzó programok az a lényeg, hogy a 64 éven felüliek is hozzáférjenek ezekhez a programokhoz, és tényleg élethosszig tanulhassanak a tagállamok tapasztalatait, figyelembe szeretnénk venni az életkor tekintetében. mi lenne az alsó korhatár, erről sok vitát folytattunk az árnyék előadókkal, azt mondtuk, hogy nem feltétlenül kell alsó határt megszabni, hiszen a tagállamoknak már van gyakorlatuk, tapasztalatuk, és rugalmasan a nemzeti gyakorlat szerint járhatnak el. A többi kompromisszummal kapcsolatban egyetértünk azzal, amit javasoltak, és köszönöm szépen a kollégáknak a támogatást, ami a többi módosított illeti. Született olyan javaslat, hogy javítsuk a programot, a különleges segítséget igénylő emberek esetében, és úgy gondolom, hogy ez a javaslat összességében is nagyon hasznos. A különböző programok költségvetéséről is egyeztettünk az árnyék előadókkal, és a kompromisszumban a különböző szektorok is szerepelnek a korábban támogatott szektorokat nem szerepeltetjük újra, viszont arról szólunk, hogy némileg emelni kellene a finanszírozást. És nagyon oda kell figyelni arra is, hogy a költségvetést miként osztják fel. Nem szabad hagyni, hogy az Európai Bizottság egyedül döntse el a pénz felosztását. Nagyon nagy öröm volt együttműködni az árnyék előadókkal, bízom benne, hogy a szavazáskor is széleskörű van, részesülünk majd. Köszönöm szépen, elnök! Bachur merre ül? Tessék! Nem a helyén ül, és ezért nem láttam. Bachur, tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is Martin Kessler kell kimentenem, nem tudott eljönni. Engem kért meg, hogy helyette adjam elő ö, rövid véleményét. Köszönetet szeretnék mondani, most már az ő nevében beszélek az előadónak, és az együttműködést is köszönöm. Meggyőződésem, hogy jó kompromisszumok születtek és jó módosítók, amelyek a megfelelő hangsúlyokat elhelyezik az egy életen át tartó tanulás témájában köszönöm mindenkinek, minden frakció tagjainak, akik a témában az időskori fejlesztés témájában segítettek engem. Az egy életen átartó tanulásról nincs értelme beszélni, akkor, hogyha a, nem tudjuk minden életfázisban garantálni a kép, önképzés lehetőségét. Az Európai Parlamentnek fontos hogy, feladata, hogy kiemelten foglalkodjon az aktív időskor kérdésével. A frakciókon átívelő módon kérjük az időskori képzés lehetőségeinek kibővítését az Erasmus mindenkinek programon belül. 8%-ra kéne emelni a részvételüket. Szeretném módosítomra itt felhívni a figyelmet mármint azon módosítóimra, amelyek a kompromisszumokon kívül rekedtek. A névvel kapcsolatban az Erasmus mindenkinek program, csak munka ö, cím, szerintem félrevezető, ö, túlzottan az Európai Bizottság belső ö, nyelvezetét tükrözi, és túlbecsüli a bizottság saját, saját ismertségét a lakosság körében. Két javaslatom is lenne a név megváltoztatására. A 26-os és a 28-as módosítót szeretném reklámozni. Én azt mondanám, hogy legyen a program címe Európa Generáció, és ez kifejezni azt, hogy minden generáció európai és határokon átívelő a képzés. A másik javaslatom pedig talán ez jó fordítható minden nyelvre. Sok támogatást kaptam egyébként szervezetektől, sőt még az Európai Tanástól is a tekintetben, hogy ez a név elnevezés követhető lenne. A Európa generáció elnevezést kérem, hogy támogassák Önök is. Merci, Madame Öli. Öli hasz. Karima Deli. Karima Deli. Merci, Madame la Présidente. Euh, merci. Köszönöm szépen, elnök asszony köszönet az előadónak is. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságunknak azt kell hangsúlyoznia, hogy az erasmus semmiképpen sem szabad, hogy a megszorítások fenyegessék. Meg kell mondani, hogy nem tudjuk elfogadni, hogy az Erasmus veszélybe kerüljön. Az Erasmus for All a definíció szerint új dimenziót jelent, ez a program már minden európai előtt nyitva áll, sőt, még messzebb megyünk, attól függetlenül, hogy milyen képesítése van mindenkinek, lehetősége legyen arra, hogy egy másik EU tagállamban továbbképezze magát, de még fontosabb a szakbizottságunknak hangsúlyozni ezt az üzenetet, hogy nagyon fontos, hogy Európával kibéküljünk Európának csak egy százalékot adnak a költségvetésükből a tagállamok, pedig Európa nagyon sokat tett. A költségvetést újra emelni kell, és hangsúlyoznám, hogy a szakképesítésből kikerült nagyon szerény, átterű diákok számára mennyire fontos az Erasmus. Ugyanis az Erasmus sok tagállamban az elitnek szól, a nagy iskolák, híres iskolák, egyetemek hallgatóinak fontos a mi üzenetünk, legyen világos, a költségvetés támogatni kell, és a tagállamoknak el kell viselniük, hogyha növekszik az EU költségvetése. Köszönöm. Kérje valaki még a szót. Morin Chartier asszony, tessék. Elnök asszony, teljes mértékben egyetértek azzal, amit Karim Adeli mondott, azzal kapcsolatban, hogy az Erasmus for All költségvetése fennmaradjon, különösen akkor, amikor az európai költségvetés megnyírbálása az egész Erasmus veszélybe sodorta, ugyanis pillanatnyilag nincs keret az Erasmusra, úgyhogy ezek a szavak ma különösen sokat jelentenek. Úgy gondolom, hogy az európaiak közelségét, Európa közelségét minden állampolgár számára kézzelfoghatóvá kell tennünk. Az európaiaknak biztosítani kell ezt a nemzetközi európai mobilitást. Ezen múlik az, hogy az állampolgárok, a honfitársaink a jövőben törődnek-e Európával. Köszönöm részemről, és szeretnénk eh, valamit hozzátenni. Először is köszönet Blinkevics Ute asszonynak, az ő munkája lehetővé teszi, hogy eh, jó véleményt alakíthassunk ki. De hadd térjek vissza Bach úr ö, eh, szempontjára, és mondjak két dolgot ezzel kapcsolatban. Először is az előadó azt javasolja, hogy ne változtassunk. Tudom, hogy a Kulturális Szakbizottságban nagyon élénk vita folyik erről. Hogyha ön Doris Parkkal szemben szeretné érvényre juttatni a véleményét, akkor beszélje meg vele, de másfelől pedig nem is értek önnel egyet, és elmondom, hogy miért, és ezért jó ez a vita ma délután Blinkevics asszonynak. Én ugyanis ezúttal szeretem a bizottság javaslatát. Nekem tetszik az Erasmus for All, érettségi plusz 5, érettségi plusz 2 év, ezekre a kategóriákra kellene mondják korlátozni az erasmus Én egyáltalán nem így gondolom. Az előző ciklusban, amikor a pilotprojektet kialakítottuk az Erasmus Learningre, azt mondtuk, hogy sikertörténetekre van szükség, és az Európai Bizottság is ebből indul ki. Nekem nagyon tetszik ez a megközelítés, tudom, hogy Doris Pák asszonynak nem tetszik. Nagyon sajnálom, ő elsorolja, hogy milyen szerepvállalók, milyen érdekekkel lépnek fel, stb. De a jelenlegi helyzetben azért, mert egy program éppen sikeres, meg nem kell visszariadni attól, hogy megnyissuk azt mások előtt is, és átjárást tegyünk lehetővé. Az Erasmus szerintem nagyon fontos részét képezi a bizottság javaslatainak. Bizonyos módosítóknál lehet, hogy túl sok részletbe megyünk bele, de hát ezt rábízom az előadó nőre. Minden esetre szerettem volna ezt elmondani, ahogy minden alkalommal megteszem, amikor Blinkevics után asszony véleményéről témáról van szó, akinek most visszaadom a szót, hogy lezárja a vételt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is Szeretnék köszönetet mondani a szakbizottság minden tagjának, aki elmondta a véleményét, és még egyszer megerősíteni, hogy a kompromisszumokról a különböző szakbizottságok tagjaival külön egyeztettünk. Fontos, hogy hozzáférjünk a programokhoz, a mobilitáshoz az Európai Unióban, és ezt hangsúlyozzuk is a szövegjavaslatunkban. Ennek a programnak hozzáférhetőnek kell lennie mindenki számára, akinek egyébként nem lenne pénze ilyen mobilitásban részt venni. Még egy dolgot javasoltunk, a költségvetésről ugye sok vita szólt, egy olyan rendelkezést javasolunk, mi szerint a költségvetési összeg nem lehet kisebb, mint idáig volt. Ugyanis fontos dologról van szó, Európa jövőjéről. A finanszírozás nem csökkenhet. Illetve, hogyha a 2020-as célokat el akarjuk érni, akkor nem lehet háttérbe szorítani ezt a kezdeményezés Na most, ami a névválasztást illeti, én azt mondtam, hogy én nem javaslok névváltoztatást, vagy címváltoztatást. A kulturális szakbizottságban kell erről lefolytatni a vitát Kessler úr részvételével. Én azon a véleményen vagyok, hogy a tartalom fejezi ki a fő elképzeléseket, a program a fiatalok számára hozzáférhető kell, hogy legyen, de a többi generáció számára is, hiszen ez igazi sikertörténet, jó példa az EU sikereire, a gyakorlatban nagyon ö, sikeres volt ez a program, úgyhogy folytatnunk kell. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, és a kompromisszumokról és az összes módosítóról holnap szavazunk, a Kulturális Szakbizottság pedig november 6-án fog megnyilvánulni. A következő napi rendi pontra térünk most tehát ez pedig a tízes pont, ahol meg is adom a szót Ronculli asszonynak, aki ismertet 17 kompromisszumos módosítót, amit az ő véleménytervezetéhez jutott, jutottak be. Az illetékes szakbizottság az IMCO, ahol Bernadett Vernyó a gazdája ennek a témának. A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005 per 36 per LK irányelv a téma, és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló rendelt módosítása. Előadó kolléganője szó most. Merci, Madame la Présidente. Cari colleghi, la relazione che voteremo... Kedves kollégák, holnap szavazunk erről a jelentésről, és ez óriási lépés a belső piac szempontjából. Ha a 2005-ös irányelvet vesszük alapul, amelyhez képest most már Más tagállamokban sokkal könnyebb lesz majd dolgozni. Több ezer polgárt érint ez a dolog. Igazgatási eljárásban a költségeket csökkentve és jobb nyelvtudás ellenőrzés mellett lesz lehetséges a képesítések kölcsönös elismerése. Lesz egy új európai eszköz, egyfajta vizsga vagy elismerési procedúra, amely után szabadon lehet más tagállamokban munkát vállalni. 17 módosítót nyújtottak be a kollégák, ezek erősítik a bizottsági javaslatot, és önmagukban is komoly üzenetük van. Az önálló a munkavállalókra vonatkozóan és a fogyasztókra vonatkozóan is. Nézzük a részleteket az A és L módosítók az INKO bizottság érvelését követik, a közzélokat szolgáló területekre vonatkoznak. A K a, a meghallgatásokról rendelkezik bizonyos kategóriákban egy részleges engedély elismerés érdekében meghallgatást ír elő, egyes tagállamokban, erről majd az Európai Tanács véleményt formál, a B módosító pedig a C és az O módosítók pedig a nyelvi ellenőrzés lehetőségeit erősítik. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy egyedi vállalko, egyéni vállalkozó szabadon ö, tudjon mozogni ugyanakkor nem szabad, hogy diszkriminatívvá váljon. A nemzeti hatóságok, a szociális partnerek, az egyesületek eh, folyamatosan eh, be vannak vonva most a konzultációba. A D kompromisszum megkönnyíteni a tagállamok közötti információcserét a tekintetben, hogy mikor lehet szankciókat alkalmazni egy önálló vállalkozóval szemben, és lehet esetleg ideiglenesen engedélyét felfüggeszteni. Az EHCZ módosítók is erősítik a bizottsági javaslatot, és a szakmai szervezetek véleményét tükrözik a kísérleti projektek tekintetében. Az F módosító a bizottság kritériumaival kapcsolatos, egyes szakmai alágazatok tekintetében rendelkezik, ösztönzőket fogalmaz meg, a HIG és M módosítók pedig információkról rendelkeznek, hogy egy ilyen ö, szakmai teszt ö, milyen ö, témákat, tényeket ö, tartalmazhat, az M módosító pedig egy továbbképzési rendszert vizionál, amely mindenki számára hozzáférhető a legkeményebb vitákat a Q módosító ö, váltotta ki a hat éves átmeneti időszakával, és azzal, hogy mi legyen az a minimális képzési szint, vagy tudásszint, amely például mondjuk a kórházi ápolók esetében előírható, elvárható legyen. Rövid próbálok lenni, de még két dolgot muszáj elmondanom. Ha majd a kollégák megengedik, most egyelőre befejezem. Köszönöm, pillanatilag négyen jelentkeztek hozzászólásra, Ola Christensen és Hírs asszony következik ő utána. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadónak ezt a kiváló szöveget. A kompromisszumok során sikerült megtalálnunk az egyensúlyt, a mozgás szabadsága, munkavállalás szabadsága és a tagállami, de felelősen megfogalmazott érdekek között. Vannak kulcskérdések, mint például a nyelvi elvárások, de úgy tűnik, hogy sikerült a mobilitást ösztönző módon megfogalmazni. Ezeket a módosítót benyújtó azt mondja, hogy menet közben is átvihetők legyenek ezek a jogok, hogyha az ember menet közben teszi le a képesítést, és már dolgozik valahol. Nyilván kivételekről is rendelkezni kell, ha bizonyos kényszerítő körülmények beszűkítik a lehetőségeket, az irányelvben nem szabad, hogy a nyelvi követelmény egyetemleges és egyedülálló maradjon, Ugyanakkor Európában elvárható, hogy egy szakmunkát végző ember ö, bizonyos nyelvi képességekkel rendelkezzen, még hogyha nem is beszél úgy, mint egy nyelvtanár. Ö, és a biztonsági követelményeknek is meg kell felelni. Pozitívumnak élem meg, hogy a szociális partnerek szerepét kiemeli a szöveg, itt a kölcsönös elismerés megerősítésének ez egy fontos feltétele. Jó volt az együttműködés, köszönöm szépen mindenkinek. Nadja Hirsch, puis Thomas Mann. Nadja Hirsch, aztán Thomas Mann. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak először is, amit elmondott, és magát az együttműködést is. Jó anyag született szerintem is. Liberálisként is el tudom fogadni a kompromisszumokat. A J jelű kompromisszummal azonban van egy kis bajunk. Itt a szakmai kártyáról van szó. Ez nekünk kicsit túl sok itt egy helyen, ez az információ. Itt adatvédelmi gondok fognak felmerülni, mi tartózkodni fogunk a szakmai kártya kapcsán. Szerintünk szelektíven kéne válogatni az adatok között, hogy melyekre van feltétlenül szükség a szakmai kártyán való elmentésre. Egyébként jó az öveg, örülök, hogy a jó kompromisszumos Q kompromisszumos módosítóval feloldották a 12-10 év közti dilemmát, amennyiben nem általános képzésre vonatkozik a 12 év. Tehát, hogy ezt el lehet számoltatni, jó úton haladunk, hiszen szerintem is nem az a lényeges, hogy hogyan jutnak el az emberek a képesítéshez, hanem hogy mi a képesítésük. Nem értettem itt valamit még. Itt meg szeretném kérdezni a, a Turunen módosító kapcsán, hogy a kifizetett szó ö, kikerüljön-e szövegből, vagy sem a, a gyakornokok esetében. Mi azt akarjuk, hogy a gyakornoki időt elismerjék általánosan. De ha még ugye, tehát a gyakornok nem kap pénzt, és nem is ismerik el az idejét, azért ezt nem lehet megcsinálni a gyakornokokkal, tehát Független attól, hogy kapnak-e fizetést vagy sem, a gyakornoki időt én mindenképpen elfogadhatóvá tenném. Nem értem, hogy miért köti az, az szöveg szerzője a fizetett gyakornoksághoz az idő elismerését. Köszönöm. Erre vonatkozik a kérdésem. Thomas Mann következik, aztán Birgit. Köszönöm, elnök asszony átfogó, komoly eszmecserét folytattunk, és egyes dolgokat el tudok fogadni még akkor is, hogyha nem tetszenek annyira, hiszen több mobilitásra van szükség az EU-ban. De ha a realitásokat is figyelembe veszük, akkor meg kell nézni, hogy mi van a tagállamokban. Németországban 10 éves ez a határ, nem a légből pattyant, hanem sok vita eredménye, ugyanis a reáliskolában tanultakat, ha valaki igazolja, akkor 10 év szak, hát iskola tapasztalat van mögötte. Ha azt 12-re emelnénk, akkor ez a mi hazánkban, az én hazámban gondot okozna, és más országokban is ugye úgymond akademizálná a szakmákat, tehát fölösleges képzési időkövetelményt fogalmazna meg. Nem a minőség növekedne ezáltal, hanem pont a minőség csökkenését érnénk el vele, mert általános képzettségű emberek jelentkezhetnének, akik viszont nem jó szakemberek. Tehát minőségi követelményeket kell előírni, nem ez sem egyformán minden tagállamnak, de a minőség legyen a vezérlő elv, és minden más legyen alárendelve ennek ha 10-ről 12-re emeljük a szövegben ezt az időszakot, akkor ezt a németek nem fogják megszavazni én sem. A 36-oshoz azonban kérem a támogatásukat, legalább 10 éves iskolai képzés, vagy egy megfelelő egyenlő színvonalú vizsga teljesítés esetén a 143-as és a 135-ösre is ez vonatkozik. A Q kompromisszummal bajom van, itt egy hat éves átmeneti időszakról akar rendelkezni ez, de hát mi a cél? Ugye 10-ről 12-re akarjuk emelni az időszakot, ez a fő cél? Szerintem ez nem jó így. Ezzel a kompromisszummal bajunk van, én nem tudom ezt megszavazni. Azt kéne kiemelni, hogy jó képzés legyen túl, ne, ne találjuk ki újra az osztálytársadalmat, nem az eltöltött évektől függ majd egy, egy ápoló nő munkájának a minősége, ezt a tagállamok sem fogják így elhinni nekünk, nem tudom, hogy ebben hogy tudunk holnap megegyezni, milyen lesz a szavazás, de azt tudom, hogy ez nem csak Németország problémája. A luxemburgi is, hollandiai is, ausztriai is, ezek a kollégák ugyanígy látják ezt, akik most ugyan nincsenek itt, de pont azért nincsenek itt, mert pont ebben a témában egy párhuzamos bizottsági ülésen vesznek részt. Holnap azonban itt lesznek, és sokan leszünk azok, akik ezt úgy gondoljuk, hogy ez így nem jó. Euh, je vais clore la liste des orateurs. Lezárom a hozzászólói listát, mert különben euh, gondban leszünk az idővel. Szippel, Harkin, Jezovjecka asszonyok és Handel úr szerepel rajta. Lezárhatom most? Jó, akkor lezártam. Birgitte, szépen tessék. Köszönöm, elnök asszony. Kérdéseim lennének, nem is az előadóhoz, hanem ha szabad, akkor a bizottsághoz, ha van még itt a bizottságtól valaki. A német vita a képzéssel kapcsolatban arra koncentrál, hogy a képzés egy minőségi termék, erre büszkének kell lenni, lehet reklámozni, legalábbis nálunk, és a német vitában éppen ezért nem csak olyanok vannak, akik a 12 éves iskola kötelezettség ellen lépnek föl, hanem vannak olyanok is, akik ezt támogatnák, egyes szakmai szövetségek tagjai, akik olyan szakmákban dolgoznak, ahol 12 évhez van kötve a szakképesítés. Ha 12 évet a három éves szakmai képzés elé tesszük, akkor ö, talán úgy lehetne áthidalni ezt a problémát, hogy nem az érettségihez kötjük a köztes képesítést gondot okoz a, tényleg a beteg ápolás kérdése is. Itt szerintünk nem annyira fontos a nyelvtudás. Jól meg kell, hogy értsék egymást a beteg és az ápoló, de itt valahogy tisztázni kéne, hogy mire irányuljon ez a nyelvi elvárás. Nem akarom megnyitni újra a vitát, de azért érdekelne, hogy a bábáknak és az ápolóknak 12 iskolát írnánk elő, az idős gondozóknak viszont meg nem. Pont az idős gondozás feltételei változtak meg legradikálisabban az utóbbi időszakban, és egyre több az idős ember, és egyre több szaktudás kell ehhez. Tehát én pont fordítva látom ezt a dolgot, nem értem, hogy milyen logika az, amely itt pont csökkenteni 10 évre, a másik két területen meg növelni 12 évre a képzési időt. Madame Jezlovicka. Marian Harkin, aztán Jezlovicka asszony. Elnök asszony, nagyon röviden, hiszen kezdünk kifutni az időből. Köszönöm szépen az előadónak a kiváló együttműködést. Nagyon örülök a végeredménynek, ami az A kompromisszum a részleges hozzáféréssel kapcsolatosan az egészségügyi dolgozóknál. Úgy gondolom, hogy ez jó egyensúlyt alakít ki, pontosan ez volt a cél. És annak is örülök, hogy a D kompromisszumban elfogadta a szövegjavaslatomat, hogy nem csak a fegyelmi eljárás miatt kizártakkal foglalkozik, hanem az átmeneti korlátozás alá esőkkel is, ennek örülök és elfogadta a módosítóim többségét, ez is kedvemre való. Ami a J kompromisszumot illeti, egyetértek Nádiával azzal tekintett, abban a tekintetben, hogy a szakmai kártyával kapcsolatos információ, amire szükség van, az eléggé széles körül, ezzel kapcsolatban felmerülhetnek kérdések, de minden esetre köszönöm, és örülök ennek az eredménynek. Madame Jezlowiecka, Jezłowiecka, asszony, aztán úr. Pani Przewodnicząca, dziękuję za głos, ponieważ e, tu już koleżanka... Köszönöm, elnök asszony. A kollégám már felvetette ezt a kérdést, a 10 és 12 éves időszak ellentmondásosságát Németországban. Nem tudom, hogy jól értettem-e azt, amit Manes úr mondott, hogy miért nincs meg annak a lehetősége, hogy hat év alatt igazítsák ezt ki, vagy alakítsák át a rendszert, ezt a Q kompromisszumban vetette fel az, a jelentéstevő. Úgy gondolom, hogy a közös nevezőt kell megtalálni, nem az a legalacsonyabbat, hanem a legmagasabbat. Ennek jó példája Németország, nem tudom, hogy Thomas miért ellenzi ezt hat év alatt. Ki tudnánk igazítani ezt a kérdést, ez valóban ellentmondásos. Euh, Pontosan azért, mert nem akar oda menni. Il veut bien faire tous les chemins, mais mikor nem lát eredményt, nyelkecsegtető projektet, akkor el se indul az úton. Thomas Handel. Nem beszélhetek Thomas Mann helyett, megpróbálom a saját véleményemet elmondani. Most, hogy 10-12 év érettségi vagy nem érettségi legyen a követelmény. Itt a vitában egy dolgot nem értettünk meg, szerintem az, hogy különböző rendszerek működnek. A francia kollégák tájékoztattak arról, hogy náluk például az utolsó két évben, a 12 év utolsó két évében már szakmai orientáltság van, amely a szakmára irányul. Nálunk Németországban fordítva van a dolog, először szakmai képzés zajlik, egyébként komoly és nagyon elváró, ami bőven felkészít arra, amit máshol elvárnak. Tehát az évekkel nincs megoldva semmi. Ha az évekkel érvelünk, akkor az almát hasonlítjuk össze a körtével lehet, hogy egy Németország 10 éves szakképzése jobb, mint egy más ország 12 évese, anélkül, hogy arrogáns lennék. Tehát senki nem hiszi azt, hallgassák csak meg Merkelt, vagy próbálják meggyőzni őt ennek az ellenkezőjéről, hogy Németországban az általános iskola kötelezettséget 10-12 évre emeljük, de erre nincs is szükség, mert különbözőek a rendszerek, az európai iskola rendszerek, ezt nem lehet az évekkel, nem hiszem, hogy a mi ápolónőink rosszabbak lennének, azért, mert tíz éves a képzésük. De ha most egy konkrét megoldást akarunk, akkor azt javaslom, hogy fogalmazzunk úgy, hogy 12 éves szakmai képzés, vagy ennek megfelelő ö, szakmai diploma. És akkor talán sikerül ezt a, ennek a témának az érét elvenni. Ö, mert ha európai normákat akarunk megalkotni, akkor az outputra kell koncentrálni, nem az évekre. A Q kompromisszum ilyen értelemben ö, pedig elnézést a kifejezésért, de hülyeség. Bon, euh, on a déjà passé, dépassé l'horaire prévu, donc... Már is csúszásban vagyunk, hogyha szigorúban kell fellépnem. Döseler asszony kíván-e szólni, vagy minden világos? Nem kíván, tökéletes. Elnézés, pillanatnyilag örülünk neki, lehet, hogy máskor majd szeretnénk, ha szólna. Akkor az előadónak adom vissza azt, hogy legyen kedves lezárni a vételt. Eh, Úgy gondolom, hogy van itt egy kis eh, zavar, ami kialakult, és talán jó volna ezt eh, tisztázni. Thomas, a 36-os módosító indítványod, ezt nem akartam támogatni, mert ellentmond mindannak, amit eddig mondtunk a Q kompromisszummal kapcsolatosan, és amit a különböző frakciók nyilvánítottak ki. Ráadásul szembe megy mindennel, amit az eddigiekben évként felhoztunk, ezt korábban is kifejtettem. Ami a Q kompromisszumot illeti, amikor ezen dolgoztunk, már akkor tudtam, hogy ez problémás lesz, és azt is jelentheti ez, hogy a fürdővízzel együtt kiöntjük a gyereket is és ez egyébként, és a többi kompromisszummal együtt ez is elvész. Hogyha megnézzük a kompromisszumot, ezt a Q kompromisszumot, mint ahogy korábban már elmondtam, én ezt szenvedélyesen szeretném megvédelmezni, hiszen még mielőtt képviselő lettem, egy nagy olasz kórházi csoportnál voltam, a nővéri részlegnek a vezetője, úgyhogy ismerem a, az ágazat problémáit, és úgy érzem, hogy az ápolókkal kapcsolatos hozzáállás, és ahogyan bánnak velük, az nagyon problematikus. Még mindig nem könnyű számukra az, hogy egyik országból a másikba költözzenek. Az ápolói munka hivatás nem könnyű munka, pontosan ezért van mindig hiány ápolókból. Nem lehet egyszerűen azt szerint növelni vagy csökkenteni az elvárásokat a képzéssel kapcsolatosan, hogy van-e elég nővér, vagy nincs, vagy ápoló. Hogyha ezt összehasonlítjuk az orvosok helyzetével, nem hiszem, hogy Németországban is akár bárki azt javasolná, hogy csönketsük az orvosok képzési időtartamát, ugyanez vonatkozik az ápolókra is. Hogyha nem képezik megfelelően a nővéreket, kifizeti meg ennek az árát a betegek. Az, hogy a bizottság úgymond fel akar-e vizezni a szöveget, mert például nincsen elég orvos, hogyha emiatt azt mondanánk, hogy csökkentsük a képzés időtartamát forradalom tör neki. Ugyanezt az alapelvet kell alkalmazni a, az ápolói szakmával kapcsolatosan. 24 tagállam van, itt most egy kicsit ironikusan próbálok fogalmazni, hogyha Olaszországban ez sikerült, akkor valószínűleg Németországban is sikerülni fog. A Q kompromisszum hat éves átmeneti időszakot határoz meg az irányelv hatályba lépésre. Úgy gondolom, hogy ez észszerű kompromisszum, hat évről beszélünk. Nem is tudjuk, mi történik még addig. A recesszió vajon kilábalunk belőle, vagy rosszabbá válik, ezt nem tudjuk. De minden esetre ezek a céljaink, amelyeket el szeretnénk érni. Ami az idős gondozást illeti, az a hazámban nincsen különbség az általános ápolók és az idősekkel foglalkozó ápolók között, egyszerűen ápolói szakmáról beszélünk, és ez olyasmi, amit olyas valaki említett nyilván, aki olyan országból érkezett, ahol ez a különbségtétel megvan, és egy ilyen helyzetre reagálva nyújtotta be ezt a módosító indítványt. Azután szó volt a nyelvvizsgákról, úgy gondolom, hogy ez üdvözlendő elképzelés. Jó ideje érvelnek már sokan amellett, hogy több eh, nyelvvizsgát eh, szervezenek a különböző szakmák képviselői számára. Azt hiszem, ennyit szerettem volna elmondani. Parfait. Bon, finalement... Tökéletes, akkor végre megértettem, hogy a szakképesítések elismerése végül is egy problémára ö, ö, redukálható, hogy a zápolónőket 10 vagy 12 évig képezzük-e. Na hát komolyra fordítva a szót, elég sok ö, alapvető nézetkülönbség van, ugyanakkor különböző konkrét eh, helyzeteket eh, sikerül az előadónak eh, figyelembe vennie. Holnap szavazunk, most pedig az utolsó napi rendi pont következik ma délután. A 12-es pontról van szó. Morin Chartier asszony véleményéről és az ahhoz benyújtott módosítókról. A híres hírhet elektromágneses terekről és a munkavállalók kockázatoknak való kitettségéről. Az egész történetet nem fogom újra elmondani, csak annyit mondanék, de közben kérem, hogyha ki akarnak menni, akkor csöndben tegyék. Köszönöm. Szóval A módosítók benyújtásának határidejét meghosszabbítottuk a tanácsban folyó munkának megfelelően, és átadom a szót az előadónak, hogy mondja el, hogy mit tesz a 149 módosítóval. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szóval folytatjuk a munkát, miután a tanács a különböző soros elnökségek alatt folytatta a maga munkáját. Egyes elnökségek a szövegből indultak ki, mások a mellékletekből, úgyhogy elég nagy nehézségeket okoztak ezzel nekünk nehéz volt ezt az eljárást követni, folyton változott, fél évente változott a helyzet. Minden esetre 233 módosítót nyújtottak be az első szakaszban, gyakorlatilag egyharmaduk a zöldektől érkezett, aztán újabb módosítók benyújtását tette lehetővé az elnök asszony, és mindenképpen szeretnék ezért most köszönetet mondani, mert 16 újabb módosítót szeretnék ismertetni annak érdekében, hogy az Európai Parlamentben elvégzett munkát is tükrözze az én munkám egyfajta konvergencia alakulhasson ki a parlamenten belül. A különböző módosítók azzal az egyensúlyjal foglalkoznak, ami szükséges a munkavállalók védelme és az orvosi felhasználás szükségessége között. Tehát minden politikai vélemény ebből a szándékból indul ki, vagyis abból, hogy erősíteni kívánják a munkavállalók védelmét az elektromágneses tereknek való kitettség esetében. a 2004-es irányelvet soha nem sikerült alkalmazni egyébként. A második pont, amire nagyon sok módosító vonatkozik, az a minimális előírásokat tartalmazza, mi szerint nem lehet szó visszalépésről a már bevezetett rendszerhez képest. Tehát a módosítók nagy része foglalkozik ezzel. Van egy harmadik irány, ami elég bonyolult. Arról van szó, hogy szándékunkban áll-e az állandó technikai fejlődést figyelembe venni, egyfelől az elektromágneses terek használatát illetően, másfelől pedig a korlátozásokban, amelyek egyre inkább érvényesülnek a technológiai fejlődés miatt. A negyedik nagy irány, amivel kapcsolatban egy sor módosítót benyújtottak, az olyan berendezések figyelembevétele, mint például a szívritmus szabályzók, protézisek, implantátumok, tehát, hogy ezek mennyiben tehetők ki elektromágneses sugárzásnak. Az ötödik irány pedig a felhasználói utasításokra, kézikönyvekre vonatkozik, ezt javasolják, ahogy az már létezik több országban, így Hollandiában. Jó eszköz ez arra, hogy a cégvezetők, a felelősök meg tudják védeni a munkavállalókat. Ide tartozik még a nyomon követhetőség, ellenőrzés, tehát mindaz, ami a személyzet biztonságos munkakörülményeihez kötődik. Egy hatodik kategóriája a módosítóknak arra vonatkozik, hogy miként lehet felülvizsgálni ezt a szöveget. Elég rövid időt határoznánk meg. A javaslat szerint a kutatások, a felmerülő adatok alapján kell felülvizsgálni. Nekünk kell itt a frakciók között megállapodásra jutni. Mindenképpen van egy hatodik terület, ahol egyeztetnünk kell a hetedik terület, vagy hetedik irány pedig a középtávú hatások, potenciális hatások, következmények területe. Ennyiben tudom összefoglalni a módosítók lényegét, amelyeket a különböző frakciók benyújtottak. Úgy gondolom, hogy mindenki látja, hogy hol helyezkedik el az ő módosítója ebben. Elnök asszony, az a 16 módosító, ami újólag e, e, került megfogalmazásra, Most ezekkel kapcsolatban elmondanám, hogy a 234-es a a 2004-es, 2004-40-es irányelv átültetésével kapcsolatos derogációval foglalkozik. Világos szavazással döntöttünk erről. Ez 2013. október 31-ét jelöli ki határidőként a 2004-es irányelvet addig lehet meghosszabbítani, tehát a mi munkánknak bőven ez előtt le kell zárulnia, és hát természetesen ebben számítok az önök jó szándékára is. A 235-ös módosító. Javaslatom szerint a elektromágneses térnek kitett munkavállalók biztonságával foglalkozik, és a 236-os pedig a speciális ágazatokkal és a fegyveres erőkkel, a tagállamoknak lehetővé tennénk, hogy ö, specifikus rendszereket ö, fogadjanak el, úgy például, mint a NATO normák. Ez lehetővé teszi a frakciók problémáinak a megoldását a 237-es, a határértékek meghaladásáról szól, azt írja elő, hogy a munkadók, a munkavállalók biztonsága érdekében hozzák meg a megfelelő intézkedéseket. A 238-as módosítóban meghatározzuk az egészségügyi és munkabiztonsági kockázatokat. Az egyes pont a safety risks-ről szól, a második pont az orvosi berendezésekről, említettem felszerelésekről, említettem az implantátumokat, protéziseket, stb. A harmadik pontnál pedig az fog szerepelni, amiről a jogi szakértővel jövő csütörtökön egyeztetünk, az árnyékelőadók javaslata alapján tehát a különböző értékek, különböző fellépési szintek, intézkedési szintek, erről kell majd megállapodni a kompromisszumokban. a 39-es egyszerűsítés szolgál, a 240-es azzal foglalkozik, hogy az irányelvnek nincsenek hosszú távú kiadásai, 241-es a munkáltatónak a felelősségét erősíti, akár csak a 242-es, a 243-as a nemzeti jogba való átültetést rögzíti, a 245 ötös a derogációs intézkedések alkalmazásáról szól, az expozíciós értékek harmadik cikkben van meghatározásához képest. Az 246-os az emeri derogációt, a 247-es a fegyveres erők derogációját tartalmazza, 248 a specifikus derogációkat, és úgy gondolom, hogy így sikerült körüljárni az összes friss módosítót, és ez lehetővé teszi majd, hogy a következő ülésre a kompromisszumok kialakuljanak csütörtökön, tehát a szakértővel is tárgyalunk Szilvana Rapti, aztán Karima Deli. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó, izgalmas dolgokat hallottunk az előadótól. Köszönöm neki a munkát. Most már gyorsabban fogunk előre haladni, és ez jó hír. Én is néztem az órámat, nem leszek hosszú, el se hiszi nekem, nem is kell, hogy mondja. A legfrissebb módosítók óta, amelyeket maga az előadó nyújtott be, a következőt tudom elmondani. Jó irányba tartunk akkor is, hogyha még vannak olyan témák, amelyekre nagyon oda kell figyelni, amelyeknek a hosszú távú hatása nem elhanyagolható. Eddig nem volt tudományos alapunk, amelyel bizonyítani tudtuk volna ezen hosszú távú hatások létét. Ugyanakkor továbbra sem nyugodhatunk meg, és nem zárható ki, hogy vannak ilyen hosszú távú hatások. Talán ezt majd holnap kell megvitatnunk. Az azbest biztos, hogy ilyen. Az azbestről sokáig semmiféle tanulmányt nem írtak, tizedeken át éltünk ö, hamis tudatban, teleépítettük az épületeinket, ideértve a bizottsági épületet is azbesztel, és akkor egyszer csak kiderült, hogy hoppá, vannak az azbesznek hosszú távú egészségkárosító hatásai. Ezt el kéne kerülni most, a jövőben, tehát legyünk, tanuljunk a múltból. Folyamatosan ö, legyünk éberek, és figyeljük, hogy mit mond a tudomány, és hagyjuk meg a lehetőséget magunknak arra, hogy azonnal intézkedéseket vezessünk be. Az irányelv alapgondolata ugye az előre gondoskodás. És ha a módosítókat megnézem, abból is, azokból is az tűnik ki, hogy az ismert egészségi hatásokkal foglalkozunk valamennyien. A határokon átnyúló hatásokkal is, ideértve az árakat is. Hogy adott eh, indokolt esetben mit lehet tenni. De felmerül a kérdés, és ezt szerintem mindenkinek megkérdeznie magától, hogy ki tudja ö, eh, legvégső ki a legvésőbb bölcsesség, ki fogja meghatározni majd, hogy hol vannak a veszélyek. Nincs még egyelőre kijelölve ennek a kompetenciája. Tehát, és közben gondoljunk a polgárok elvárásaira is. Tehát óvatosan, körültekintően vigyük ezt a dossziét végig, mert jó irányba tart, de a szakértői véleményeket, amelyeket ugye nagy rész most már bekértük, a jövőben is kövessük figyelemmel, és hagyjuk meg annak a teret, hogy ennek megfelelően módosítható legyen a szöveg. Örülök, hogy a módosítók, amelyek születtek, támogathatók, és több kollégában is felmerül itt, hogy végső soron az emberek egészsége a fő cél. Elnézést kérek, de arra kényszerülök, hogy azt kérjem, hogy nagyon röviden szóljanak, mert különben nem tudjuk befejezni az ülést. Karim Adeli, köszönöm szépen azt hogy nagyon röviden fogok fogalmazni. Köszönetet mondanék Elizabeth Moran Sártyénak, a munka szervezés nagyon jó volt, és teljes átláthatóság keretében tudtunk együttműködni. Tényleg őszintén köszönöm ezt neki. Én most ismerhettem meg a tanács álláspontját. Első ránézésre a szöveg kiegyensúlyozottnak tűnik, még a részletekkel persze nem foglalkoztam, majd ezt is megteszem és hát e, várom, hogy a szakértők e, pontosításokkal szolgáljanak, hogy jó kompromisszumok alakulassanak ki. E, hangsúlyoznám, hogy nagyon sürgős a kérdés, már több hónap csúszásban vagyunk az eltüntetési irányelvel kapcsolatban. Hallgassuk meg a szakértőket, és ne késlekedjünk tovább. Köszönöm. Elnök, Harkin asszony, aztán Clark úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is nagyon rövid leszek. Köszönöm szépen a pragmatikus megközelítést a jelentéstevőnek. 12 hónap múlva ennek működnie kell, úgyhogy úgy gondolom, hogy most, amikor egyre közelebb kerülnek egymáshoz a tagállamok, meg kell keresnünk a közös nevezőt, és ebben az összefüggésben nagyon nagy reményekkel tekintek elébe az árnyék előadókkal és a szakértőkkel való közös munkának Köszönöm, hogy foglalkoztak azokkal a kérdésekkel is, amelyek számunkra is problémásak, például az MRI-vel kapcsolatos derogáció, illetve nem csak a munkavállalókra, hanem a karbantartást végzőkre is vonatkoznak ezek a kitételek, illetve a rövidtávú ismert hatásokra való összpontosítás is nagyon fontos, de ezeket a kérdéseket külön kell kezelnünk és a felülvizsgálatnak az ütemezésével kapcsolatos észrevételeit is hasznosnak találom. Köszönöm, Clark úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az MRI nem csak az egyetlen felhasználása az elektromágneses vizsgálatoknak, de nagyon fontos kérdés ez, hiszen az orvosi területen nagyon fontos területet kap. Volt két szakértő, aki néhány évvel ezelőtt tanácsot adott a szakbizottságnak a határértékekkel kapcsolatosan, és az volt az egyik kérdésem, hogy most elégedettek lennének -e ezzel a javaslattal. És amikor hazamentem, tehát ezért egyeztettem egy szakértővel, egy angol szakértővel, aki az a Londoni King's College munkatársa, és ő azt mondta, hogy ha az akkori javaslat szerint átment volna a javaslat, akkor jó lett volna de azóta nyilván új módosító indítványok érkeztek, és most problémákat találunk bennük. Például az ötös módosító. A derogációt az MRI orvosi felhasználására korlátozza, de van ennek olyan felhasználásai, mint kutatás, tisztítás és karbantartás, és ezekre a területekre is ki kellene ezt terjeszteni. A 23-as módosító az ugyanaz, mint a 66, illetve 69. Beszél a derogáció határidejéről, a javaslat szerint ez öt év lenne, de ebben az öt évben nem merül, valószínűleg nem fog felmerülni új tudományos bizonyíték, és egyébként is megvan a bizottságnak a lehetősége, hogy felülvizsgálja az irányelvet, aztán az emeri derogációról val kapcsolatos derogáció a vonatkozólag figyelembe vennék a jövőben is, de erre vonatkozólag vannak már nemzetközi normák. 73-as módosító beszél arról a javaslatról, hogy minimális távolságot kell tartani az elektromágneses tér forrásától, de ez lehetetlen az MRI esetében, hiszen az MRI a forrása a, a sugárzásnak, és a frekvencia tartomány is azonnali kitettséget jelent, ami az átlag feletti. És ezt egy szakértő mondta, akit, aki ezen a területen jártas. Euh, Köszönöm. Szofoklus asszony euh, hozzá kíván szólni. Merci beaucoup. Κυρία Πρόεδρε, ζητήθηκε από την Προεδρία του Συμβουλίου όπως παρουσιάζει. Köszönöm, elnök asszony. A tanácsi elnökség minket megkérték, hogy a tanács múlt heti luxemburgi ülésének eredményeit foglalja össze. Angolul folytaton. És azért jöttünk el, hogy az EPSCO tanácsülés eredményeit önöknek is elmondjuk. Október 4-én a miniszterek ebben a nagyon komplex szakmai témában megegyezésre jutottak. A ciprusi elnökségnek prioritása volt, hogy megszülessen ez a megállapodás októberben. Tudatában voltunk, hogy csak ezáltal lehet garantálni, hogy a javaslat időben elfogadásra kerülhessen. A tanácsi következtetések ö, eléggé ambíciózusak, kemény munkára lesz szükség ahhoz, hogy megfelelő időben elérjük a kitűzött eredményeket, de végül is a miniszterek döntése szerintem a legjobb kompromisszum, és örvendetes módon a tanács elismeri, hogy ezek a javaslatok fő célja a dolgozók, munkavállalók védelmének magas szintjének megvalósítása, és ezzel egyetértenek. Garantálni kell azonban az új irányelv végrehajthatóságát és közben a gazdasági vállalkozások működését is. A tanácsi szöveg nemzetközi nem ionizáló sugárzásra vonatkozó ajánlásokkal összhangban születtek meg, figyelembe vette az elektromágneses hullámokra vonatkozó ismert tudást, és a munkacsoport, állandó munkacsoport folyamatosan egyeztetett szakemberekkel, amikor a javaslat technikai kérdései merültek föl. Úgy gondoljuk, hogy ez a komoly szakmai tapasztalat, amelyet igénybe vettünk, jól tükröződik a szövegben is, a tanácsi szövegben, amely egyébként az irányelv hiányosságaival is foglalkozik, orvosolja azokat például garantálja a mágneses eh, MRI technológia eh, biztonságát, és meghagyja a tagállamoknak, hogy derogációt adjanak bizonyos ipari ágazatok vagy tevékenységek tekintetében, ideértve eh, az az ideiglenes túllépését a határértékeknek, amely csak nagyon indokolt esetben engedhető meg. A tagállamoknak megengedi a szöveg, hogy saját területükön ennél pontosabb és a katonaságra vonatkozóan külön tabellát alkalmazzanak a védelem tekintetében. A munkavállalókat azonban mindig, minden körülmények között védeni kell az egészségkárosító hatásoktól. Az EBSCO tanács megközelítése tehát szerintünk óriási lépés előre, abba az irányba, hogy az első olvasatban megszülethessen a parlamenttel a döntés, közös döntés. Ez egy minőségi szöveg, és tükrözi azt a szükséges egyensúlyt, amely a munkavállalók védelmét és az egyéb érintettek érdekeit illeti. Nagyon gyorsan meg kéne erről most egyezni, és akkor le tudnánk zárni már jövő hónapban ezt a dossziét. Köszönöm, a time constraints kifejezés nagyon releváns, a tolmácsok 5 percet adtak nekünk, ez most letelt, és Morán Sertje mondja, két perc adok csak, hogy lezárja, csak egy szóban, tisztelt elnök asszony, én is úgy gondolom, hogy fontos szakaszt sikerült magunk mögött tudni az október 4-i EBSCO tanácsüléssel, másfelől bízom benne, hogy az árnyékelőadók mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy együtt sikerre vigyük az ügyet, és végre kilábaljunk ebből a a kátyúból, amiben 2004 óta vagyunk, és végre egy új fejezet következhessen. Köszönöm szépen. Alors, je vous remercie. Sur cette base... Köszönöm szépen, akkor ennek alapján eh, november 19-én beszéljük meg a kompromisszumos módosítókat. Ezzel lezárjuk a munkánkat, holnap 9-kor folytatjuk. Köszönöm szépen a tolmácsoknak a munkájukat.